Good day. Good. Jó napot kívánok mindenkinek. Jó reggelt mindenkinek. Folytatjuk akkor a munkát. Nagyon hosszú napunk volt tegnap, és attól tartok, hogy ma is ez lesz. Délelőtt és délután is dolgozunk, most a 12-es napi rendi ponttal folytatjuk a napi rendem szerint ez egy közös együttes ülés, a Jogi Bizottság és a Libe Bizottság együttes ülése, mégpedig a 2014-2020-as jogérvényesülési programmal fogunk foglalkozni. Egy jelentéstervezetről fogunk tárgyalni, tehát a 2014-2020-as jogérvényesülési program létrehozásáról szóló rendeletről fogunk tárgyalni. A Libe részéről két jelentéstevőnk van, Philip Clays kollégánk, és a Júri Bizottság részéről pedig Luigi Berlinger kollégánk. Ez a javaslat, ahogyan önök is tudják, a rendes jogalkotási eljárás keretén belül valósul meg. Az 51-es szabálynak megfelelően működik együtt a Libe és a Júri. Egy közös tervezettel foglalkozunk, és a két jelentéstevő együttműködését fogja ez a szöveg majd tükrözni. Mielőtt a jelentéstevőknek megadnám a szót, szeretnék rámutatni arra is, hogy a módosítók határideje július 5-e déli 12 óra. a módosítások megvitatására pedig szeptember 19-én kerül sor, és szavazni pedig november 26-án fogunk. Kastex urat is meghallgatjuk, aki a Juri alelnöke. Üdvözöljük Kastex asszonyt. Várom az ő bevezetőjét, majd a jelentéstevőket fogjuk meghallgatni, akik a jelentéstervezetet megmutatják. Ezt asszony parancsoljon. Euh, Kedves kollégák, meg szeretném ismételni azt, amit az elnök elmondott. Nagyon jó volt az együttműködés a Juri és a Libel között. Ez az együttműködés már régóta tart. Ez a program, illetve a három program követője már létezik. A bűnügyi, a civil ügyekben együttműködés és a közvélemény tájékoztatás. Egy alapvető eszközről van szó, annak érdekében, hogy mozdítsuk az igazságszolgáltatás ügy, igazságügyi együttműködést 2014 és 2020 között. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió finanszírozza ezeket a programokat, amelyek célja a jogalkotási és politikai intézkedések erősítése, ami az igazságügyi együttműködést illeti. Itt a határokon átnyúló kérdésekre összpontosítottunk, amelyeket egy koordinált felépés keretében nem lehet ne ugyanígy kezelni, ami a pénzügyi borítékot illeti. Ezek a programok 472 milliónyi euró értékben valósulnak meg, ez az összeg nem módosítható. Egy rögzített összegről van szó. Ezt a borítékot a több éves pénzügyi kerettel eh, kapcsolatos tárgyalások során vitattuk meg 2014-2020-as eh, időszakra nézve. A két szakbizottság, amelyek bekapcsolódtak a módosítók kialakításába, fontos, hogy módosítóikat azokra a célokra összpontosítsák, illetve fellépésekre, amelyek célja a teljesítmények javítása, illetve az átláthatóság eh, javítása. Köszönjük szépen előre is ezeket a módosítókat a jelentéshez. Már most is eh, jól áll ez a jelentés, eh, megelégedésünkre szolgál, és köszönöm szépen Berlinger úr és Kleiss úr kitűnő munkáját, mint a társjelentéstevők munkáját, és az ő munkájuk nagyon hasznos az anyag szempontjából a bizottsági javaslat módosítását illetően. Köszönöm a munkájukat, gratulálok nekik, és Roppes Aguilar úrnak visszaadom a szót. Köszönöm. Mikrofont kérünk az elnök úrnak. A jelentéstevők, nem tudom, Berlinger úr itt van? Bármikor megérkezhet. Minden esetre a Libe Bizottság jelentéstevője. Itt van Clay úr, parancsoljon önné a szó. Um, Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, a jogérvényesülési program, amelyel jelentésünkben foglalkozunk, ez gyakorlatilag három program összefoglalója, polgári jogi program, drogprevenciós felvilágosítási program, és a büntetőjogi program. Számos kérdés merült fel tehát ezzel kapcsolatban, Például, hogy az eljárások túlságosan kevéssé rugalmasak, voltak olyan kezdeményezések, amelyek nem voltak eléggé pontosak, nem volt egyértelmű, hogy az Európai Uniós finanszírozás többletértéket jelente, a földrajzi elosztás tekintetében egyensúly hiánya valósult meg, és nem láttuk át jól a kritériumok egyértelműségét a kezdeményezés felhasználásakor. A jelentés tervezetben, amelyet ön is megkaptak, a jelentés résztvevők, Berlinger úr és jó magam, arra törekedtünk, hogy ezekre a kérdésekre összpontosítsunk. Úgy gondoljuk, hogy a program keretén belüli projektek, amelyeket így módon finanszírozunk, egyértelmű európai többletértékkel kell járjanak. Ezért gondoljuk, hogy ez a többletérték azt kell jelentse, hogy valódi hozzájárulás valósul meg az európai igazságszolgáltatás, illetve jogérvényesülési térséghez. Tehát a kisméretű helyi kezdeményezéseket nem feltétlenül kell támogatni, hanem inkább azokat a nagyévű kezdeményezéseket, amelyek a szerződésekben foglalt értékeket képviselik. Határon átnyúló együttműködésre gondolunk itt. Ami pedig a földrajzi megosztást illeti, megpróbálunk arra törekedni, hogy egy igazságos elosztás valósuljon meg, és itt a nyelvi akadályok, a nyelvi problémák is felmerülnek, ugyanis a, nagyon gyakran a bírósági dolgozók nyelvismeretének hiánya akadályozza a tevékenységet, viszont a nyelvi akadályok leküzdése, a bizalmat erősítés javítja az együttműködést. Ezért az alapdokumentumok amelyeket a bizottság állított össze, például csak angolul álltak rendelkezésre. Ami tulajdonképpen indirekt módon azt javasolhatja, hogy a sugalhatja, hogy akik a programra jelentkeznek, tudniuk kell angolul, ami persze nem lehet igaz, hiszen más Európai Uniós nyelven is el lehet érni ezeket a programot, de nagyon gyakran az emberek azért az angol nyelvet használják, mert az alapdokumentumok angolul állnak csupán rendelkezése, ebben az esetben is így történt. Ez. Azt gondolom, hogy ez valóban a földrajzi egyensúlytalansághoz hozzájárul, főként olyan országokban, ahol az angol tudás nem annyira elterjedt, jól lehet az a második legnagyobb nyelv, de azért az Európai Unióban van egy nagyon fontos elv, pedig az, hogy az összes nyelvet igyekszünk egyenlően kezelni, amikor az megoldható. Úgyhogy a jelentésben azt is javasoljuk, hogy finanszírozást kell rendelkezésre bocsátani a nyelvtanulás támogatása érdekében a bírósági dolgozók körében, és a lehető legtöbb releváns dokumentumot le kell fordítani az EU nyelvek valamelyikére. Tehát kellő értékelés, kellő átláthatóság a polgárok számára. Ezek alapvető fontosságú kérdések, hogyha biztosítani akarjuk, hogy a program legalább jól induljon, illetve utalást is tettünk egy éves beszámolóra vonatkozóan, amely a program végrehajtásának jelenlegi helyzetével foglalkozik. 2017-re fogunk elérni a programozási időszak fél idejére, és aztán 2020-ban pedig egy záró jelentés készül majd. Azt is javasoljuk, hogy a bizottság utaljon a nagyobb átláthatóság biztosítására, főként ami a weboldalt illeti. Ez a weboldal már létezik, de legyen részletesebb, hogy az emberek ne csupán a projektek nevét találják meg azon, hanem hogy azt is nézhessék meg, hogy ki foglalkozik azokkal a programokkal. Úgy látjuk, hogy az Európai Bizottság ebbe az irányba dolgozik, ezt mindenképpen pozitívnak tartjuk. Egy másik fontos aspektus pedig arra vonatkozik, hogy vannak olyan projektek, egy bizonyos számú projektet fedhet le ez a kezdeményezés, de az árnyékjelentéstevőkkel folytatott konzultáció után az kiderült, hogy egyfajta konszenzus alakult ki, azzal kapcsolatban, hogy bizonyos projekteket ne vegyünk bele ebbe a keretrendszerbe, ugyanis azoknak a projekteknek nem is arról van szó, hogy nem tulajdonítanánk nagy jelentőséget, hanem arról van szó, hogy az aspekt, a projektek aspektusait a bevezető részben tárgyalták a szövegben, nem pedig a, magában a szövegtörzsben. A rendőrség bevonására is gondolni kell ebben az esetben a megelőzés során, és kellő képzésre van szükség. A tárgyalások során kiderült, hogy a bizottság és a tanács úgy látja, hogy a jelenlegi program drogmegelőzési program, illetve a droghasználat elleni küzdelemmel kapcsolatos program. Ugye van egy megelőzési, illetve egy megtorlási rész. Biztonságosnak kell lenniük ezeknek a programoknak, ezért gondoljuk, hogy a kábítószer programmal kapcsolatban ezt a kontextust tartani kell. Számos alkalommal már azt láttuk, hogy a programot nagyon szerény összeggel támogatják, és valóban ez lehet a helyzet, hogyha teljes EU-s költségvetést nézzük, de azért olyan programról beszélünk, amely 500 millió eurós támogatást, finanszírozást kap, hogy ez azért mégsem olyan rossz összeg, és biztosítanunk kell, hogy ezeket a rendelkezésre álló finanszírozási alapokat úgy használják fel, hogy a legnagyobb többletértéket biztosítsák. Hogyha megnézzük az, a célkitűzéseket, a kritériumokat, az értékelési kritériumokat, úgy látom, hogy valóban jó irányba halad, de szeretnék köszönetet mondani a Jurinak, Berlinger úrnak, a kollégámnak, a titkárságnak a nagyon pozitív együttműködésért és láttam, hogy már érkeznek javaslatok arra, hogy javítsunk a szövegen, úgyhogy nagyon szívesen várom ennek a tárgyalását. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, Klejsz úr. Úgy tűnik, hogy csak jó magam szerettem volna a Libében árnyékjelentéstevőként hozzászólni, vagy mégsem, jaj, bocsánat. Akkor ön is, illetve hát mm, kezdje ön, mert most 10 eh, percre át kellett vennem az elnöki szerepet, úgyhogy parancsoljon önnek megadom a szót, és aztán folytatom. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hollandul folytatom, hogyha nem ellenzi. Először is meg szeretném köszönni a jelentéstevőnek a munkáját, kitűnő munkát végeztünk együtt. Úgy hiszem, hogy a két szakbizottság egyetért a legfontosabb kérdésekben, és ennek a jelentésnek a legfontosabb aspektusaiban. Ahogyan a Júri Bizottság vezetője már mondta, ma nem arról van szó, hogy milyen magasak a ráfordított eszközök, hogy milyen mennyi pénzt fordítunk erre, hanem sokkal inkább célra vezető, hogy a két szakbizottság a kontextusra figyel, hiszen a költségvetési szakbizottságban dolgozó kollégák és a még nagyobb barátaink, akik az agri és a regi szakbizottságokban ülnek, nos hát ők mindig nagyon nagy súlyt fektetnek a számokra, amikor az európai költségvetésről van szó. És úgy hiszem, hogy amikor az igazságügyi kérdésekről van szó, az Unióban akkor a mi saját területünket alaposan meg kell védenünk. És sok minden eszközt még nem is kellőképpen hívunk le, tehát fel kell szólítanunk a tagállamokat arra, hogy jól használják fel az eszközöket, jól éljenek a lehetőségekkel. A harmadik év, észrevételem a bírák ügyvédek és más jogé, jogászok európai jogra való képzésével foglalkozik. Az elmúlt években sok figyelmét fordítottunk erre a kérdésre, de ez még mindig nem megnyugtató. A bírák, ügyvédek és más jogi szakértők képzéséről, képzésére nagy hangsúlyt kell fektetnünk ebben a programban. A jelentéstevő beszélt a sok nyelvűség szempontjáról. Valóban utalni szeretnék én magam is arra, hogy nagyon fontos, hogy a bíróságok a főbb nyelveken egymással kommunikálni tudjanak, éppen ezért nagyon fontosnak tartom a nyelvi tanfolyamok biztosítását is. A jelentéstevő felvetette azt a kérdést, hogy az együttműködést expressis verbis ne említsük-e meg. Nos, úgy hiszem, hogyha nem említjük ezt meg, akkor olyan benyomás keletkezhet, hogy nem értünk ezzel egyet. Az a megoldás, hogy a preambulum bekezdésben említsük meg a programokat, azt hiszem egy jó megoldás. Mit érünk el? Tegyük fel hát a kérdést ezzel a programmal. Úgy hiszem, hogy a 19-es és a 19-es módosító világosá teszi, hogy mérhetővé kell tenni, amit elértünk, illetve amit el szeretnénk érni. De biztos, hogy erről még vita lesz a következő években. Még két pont, elnökasszony. Nyomatékkal egyet tudok érteni a jelentéstevővel a kábítószer elleni harcról szóló program tekintetében, különösen ami a megelőzést, a prevenciót illeti. Remélem, hogy a bizottság ezzel kapcsolatban ma még pontosabban tud bennünket tájékoztatni, hogy a prevenciós terület hogy néz ki, és hogyan integrálódik az igazságszolgáltatási programban. Rossz tapasztalataink vannak a kábítószer elleni kizárólag represszív fellépéssel Hollandiában, tehát itt azt hiszem, hogy van miről beszélni. Végezetül még a delegált jogi aktusokról. Hogy tegyek egy észrevételt a parlamentben, ez egy hevesen vitatott kérdés, és éppen ezért nyomatékkal szeretném kérni a Júris jelentéstevőt, hogy az Európai Parlament további beny- befolyással rendelkezik ezen a területen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kriszpek asszonynak adom meg a szót, és utána és úgy tudom, hogy Berlinguer képviselő már ide tart hozzánk, úgyhogy utána ő kapja meg a szót. Tehát parancsoljunk, Kriszpek asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, hogy szót adtak a frakcióm nevében. Én is gratulálni szeretnék a jelentéstevőknek. Kitűnő munkát végeztek. A bizottsági szöveget eh, jól módosították, és eh, mindez nagyon jó alapját képezi az együttműködésünknek, amely egyszerű módon tört, tűnik úgy, hogy konkretizálódik. A kiigazítások a szövegben, jó módosítások, amelyek a drogfogyasztás megelőzését illetik, illetve a büntetőjogot. Szeretnék néhány szót szólni arról a szövegről, amelyről a frakcióban is vitáztunk, illetve várhatunk módosítókat. Nincs Európai Unió, a közös kölcsönös bizalom erősítése nélkül nem csak a tagországok között, hanem a polgárok érdekében. És nagyon fontos, hogy ez az igazságügyi kultúra legyen világos, és ez világosan kiderül abban a munkából is, amit a jelentéstevők végeztek. Ennek alapvető jelentősége van az Európai Unió megerősítése szempontjából. Elnök asszony, alelnök asszony, Említette a költségvetés megszorításokat, erre még vissza fogok térni. De mi a határokon átnyúló együttműködést illeti, hogyha ez az együttműködés és ez a jogi térség nem alakít ki minél hamarabb formát, akkor egyre nehezebb lesz eh, a szabadságjogokat tiszteletben tartani. Kitűnő ez a munka, amit a jelentéstevők végeztek, és teljes mértékben csatlakozni tudok a jelentéstevők módosítóihoz, illetve a módosítókhoz. Az európai polgárok számára a következő dolgok nagyon fontosak. Az egyszerűsítés, az egyszerűsítés, ami a programokhoz való hozzáférés javításában áll, Hallottunk egy bemutatást erről, nagyon sok tagországban nem ismerik jól a polgárok azokat a lehetőségeket, amelyeket az EU kínál képzésként ezekben a témákban. Hát eh, ez a szöveg hozzájárul a láthatóság erősítéséhez, az egyszerűsítéshez. A Folyamatos küzdelmet folytattok kollégáimmal együtt. Nem szabad elfelejtenünk ugyanis azt, hogy az egységesülés a sokszínűségben az elve az Európai Uniónak, és a nyelvek, illetve ami a nyelvi rezsimet illeti, ez nélkülözhetetlen az eszközök használatához. Az egyszerűsítés után még valamit meg szeretnék említeni, amit kollégáink javasoltak a bizottság javaslat alapján, a monitoring tevékenység, a publikációk, jelentések kiadása, és mindez hozzájárulhat ahhoz, hogy jobban tájékoztassuk azokat, akiket érintenek ezek a programok, illetve a jog harmonizálása. Nagyon fontos, hogy folyamatos legyen ez a monitoring tevékenység, és a bizottság így meghívja a tagországokat arra, hogy használják ezeket az eszközeket, éljenek velük. Fontos tehát, hogy a tagországok ezeket ismerjék. Harmadik megjegyzésem, Ha megnézzük a pénzügyi eh, borítékot, Úgy tűnik, hogy ez nem elégséges. Nagyon fontos, hogy definiáljuk a prioritásunkat. Kemény időket élünk meg, és hogyha definiáljuk a prioritásokat, akkor fontos ezeket azokra, azokra a programokra összpontosítani, amelyek a legfontosabbak dimenziójukat tekintve is, európai dimenzióval bíró programokat kell tehát támogatnunk, és ez fontos, hogy prioritásunká váljon. Az utolsó megjegyzésem. A bizottság, illetve a kollégák megjegyzését kitértek a e, bírák, e, jogászok e, képzésére, nem csak ami a nyelvi képzést illeti. Nagyon fontos, hogy ők hozzájáruljanak a jog konkrét megvalósítására, nem tudnak hozzájárulni a jog egységes térségéhez, anélkül, hogy megfelelő képzésben részesülnének. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kérem, hogy fogják magukat rövidebbre, hiszen Berlingwer képviselő megérkezett, és persze mind a bizottságnak, mind az elnökségnek meg szeretnék adni a szót, és az idő pedig szorít. Berlingwer képviselőt kérem meg, hogy röviden foglalja össze a Júri Szakbizottság véleményét, ő társjelentéstevője ennek a dossziének. Parancsoljon! Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony. Először is szeretnék elnézést kérni, hogy elkéstem. Ez részben az én hibám, mert túl sok munkám volt. Kleisz úrral működtünk együtt, és igyekeztünk a maximális egyetértésre törekedni. Megpróbáltunk egy közös jelentéstervezetet beterjeszteni, mi több a feladatokat is sikerült megosztanunk. Szeretném kiemelni, hogy sikerült is ö, közös együttműködési alapot találnunk. A bizottság javaslata, amely a jogérvényesülési programra vonatkozik a 2014-2020-as időszakban, véleményünk szerint nagyon fontos program, és gyakorlatilag mindennel egyet tudunk érteni, amit az Európai Bizottság javasol. Ezért csupán apróbb változtatásokat javasoltunk, és most azokat fogom felsorolni, amelyek engem illetnek. Az egyik egy olyan téma, amelyet Grisbeck asszony is kiemelt hozzászólásában, ez pedig a Stockholmi programra vonatkozik. Úgy tűnik, hogy a bizottság javaslatában nem fordítottak elegendő figyelmet a Stockholmi programra. És a Stockholmi programon belül nem csupán az európai jogérvényesülés és szabadság térségének megvalósítása fontos, hanem az is, hogy ebben a kontextusban olyan tevékenységeket folytassunk, amelyek megfelelnek ennek a térségnek. Tehát rendelkezünk egyfajta jogi igazságszolgáltatási kultúrával. Ez azt jelenti, hogy olyan bírókra, jogászokra, ügyvédekre van szükségünk, akik jól lehet egy adott országban dolgoznak, ugyan, és annak a jogi kultúráját, hagyományait ismerik. Ez még nem akadályozhatja meg azt, hogy közös alapot találjanak két világ között, amelyet a polgári jog képvisel, illetve a büntetőjog. Az idézőjelben vett szolgáltatók az európai jogérvényesülési térségben maguk a bírók, a jogászok, az ügyvédek, az ügyészek, de azok, akik a nemzeti térségben dolgoznak. Ezért tehát egyfajta mentalitás váltásra van szükségünk, e, egy európai mentalitás kialakítására és egy európai jogi kultúra kialakítására. Jól tudjuk, hogy egy európai bíró teljesen mindegy, hogy e, hol tevékenykedik, melyik országban, mégiscsak van egyfajta közös európai jog. Minden esetre a munka a funkció, illetve hogy hogyan áll hozzá munkájához az adott jogász, európai meggyőződésen kell alapuljon. Ezért nagyon fontos, hogy legyen együttműködés közöttük. Így módon minden területen támogatnunk kell az együttműködést, a polgári jogi és a büntetőjogi területen egyaránt. Ez az együttműködés jelen pillanatban azonban eléggé korlátozott. Tisztelt képviselők, tudatában kell lennünk annak, hogy az Európai Unió egy nagyon széles körű jogalkotási örökséget halmozott fel, és azok a polgárok, akik az európai joghoz fordulnak, igazságszolgáltatáshoz fordulnak, csupán 2-3 százalékot képviselnek. Nagyon sokat dolgoztunk, tehát viszont kevés eredményt értünk el. Ezért erőfeszítéseink fő eszköze az, hogyha egy európai jogi mentalitást dolgozunk ki. De nem tudjuk, hogy ki által, vagy kinek számára. Nem, tud, nem haragudjanak, hogy ezt ilyen keményen fogalmazom meg, nem fogok a javaslatban túl részletesen belebocsátkozni, mert ez a, le van írva, és arra kértek engem, hogy röviden fogalmazzak, de számos javaslatot fogalmaztunk meg, hogy a bírókat képezzük, de nem hagyományos tanfolyamok útján, hanem eszmecserére van szükség, együttműködésre van szükség konkrét esetekben, tehát az esetjognál. Például, hogy egy bíró a saját országában, a saját bíróságán milyen tapasztalatokkal rendelkezik, azt meg tudja osztani egy másik országbeli kollégájával. És arra is törekszünk, hogy más országból származó kollégáival együttműködhessen. Ezek a kurzusok, ezek a tanfolyamok ne csupán hagyományos tanfolyamok legyenek, tehát hogy elutaztatják mondjuk a bírókat egy helyre, ahol részt vesznek egy ilyen tanfolyamon, hanem legyen aktív ez a részvétel. Vannak már ilyen irányú tapasztalataink, mint például az Eurinfra projekt, ez Hollandiában valósul meg, és eh, azt mondhatom, hogy ők az zászlóvívők ezen a területen, ott kineveztek egy referencia személyt, illetve egy operatív csoportot, az ő feladatuk az, hogy eh, támogassák a jogászok és a bírók ön továbbképzését, ez a módosítókban is majd eh, meg fog valósulni. Elnök, nagyon szépen köszönöm, akkor Gönc asszony fog hozzászólni, árnyék jelentéstevőnk, kap egy percet, és utána megadjuk a bizottságnak a szót. A többi képviselő is hozzászólhat utána, parancsoljon. I can be very brief. Köszönöm szépen, rövidre foghatom magamat, hiszen a legfontosabb kérdéseket a két jelentéstevő említette. Biztos vagyok benne, hogy kitűnő jelentés készül, és a tanácssal, az elnökség képviselőjével és a bizottsággal való találkozók sorát is elkezdtük. Úgy hiszem tehát, hogy jól zajlik az előkészületek munkája. Elhangzott, hogy az eljárás egyszerűsítése elfogadható, valamint az is, hogy csökkentsük az adminisztratív terheket a civil szervezeteken nyugvó terheket, akik általában ezen forrásokat pályázzák meg, de biztosítani kell a célok közötti megfelelő tehermegosztást, és biztosítani kell a rugalmasságot és az átláthatóságot. Ezért tehát egy delegált jogi aktust mellett döntöttünk, bár megvitattuk a delegált jogi aktusok előnyét és hátrányát, a, konzi, a, fontos a más programokkal való konzisztencia és komplementaritás, valamint a más EU testületek által végzett munkával való összehangolhatóság. Ez nagyon fontos, az is nagyon fontos, hogy konkrét és jól kidolgozott indikátorokkal, mutatószámokkal rendelkezzünk. Arról is vita volt, hogy megnevezzük, nevesítsük az európai szintű networköket, hálózatokat. Nos, a cikkekben nem említjük meg őket, hiszen ha elkezdjük a név szerinti említést, akkor nehéz lesz meghúzni a határát, hogy kit említsünk és kit nem, ezért csak példálózó jelleggel a preambulum bekezdésekben teszünk említést néhány szervezetről. A dosszié egyik legfontosabb szerepe a jogállamiság, illetve a bírói testület és az igazságszolgáltatás függetlenségének elve, valamint az közösségi jog, valamint az a tény, hogy az igazságszolgáltatásban mű, együttműködők és a <clears throat> bírák, ügyészek, ügyvédek mi több az egész közvélemény tisztában legyen az európai joggal, a le- legjobb gyakorlatokkal, illetve a diszkrimináció tilalmának elvével, és a fogyatékkal élők nos eséllyel való uh, hozzáférésének elvével. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Gönc Kingának. Hogyha a bizottság kéri a szót, akkor megadom a bizottságnak a szót. Kérem, hogy fogja magát rövidre, hiszen már most késésben vagyunk. Jó napot kívánok! A lehető legrövidebben fogok fogalmazni. Először is üdvözölni szeretném ezt a jelentést, tervezetet, és köszönetet szeretnék mondani azért a kitűnő együttműködésért, amelyet az elnökséggel és a parlamenttel végeztünk az előkészítés során. Sok gondolatot hallottunk ma már, ezek a gondolatok testet öltenek a jelentésben, például a bírák, ügyészek, ügyvédek képzésével kapcsolatban. Egyetértek velem, hogy egy közös igazság és jog, jogi térség, igazságszolgáltatás és jogi térségben fontos az átláthatóság, a bizalom, az monitoring, az indikátorok, az egyszerűsítés, a legjobb gyakorlatok cseréje, hogy csak néhányat említsek meg. Úgy gondolom, hogy a bizottság javaslata azon módosítókkal, amelyekről vita zajlik, éppen ezeket a célokat fogja elérni, hiszen a mi célunk is ugyanez. Ugyanakkor fenntartásokról is hallott, ugyanakkor a végrehajtásra vonatkozó módosító indítványokkal bizonyos fenntartásaink vannak, hiszen Egyensúlyt kell találnunk a hozzáadott érték, az egyszerűsítés között, de úgy, hogy megakadályozzuk, hogy túlontúl nagy terhet rójunk a szereplők vállára a fellépésünkkel. Mi több, a projekt megfelelő végrehajtását is, időzítését is biztosítani kell, különösen a projekt haszonélvezői számára. Éppen ezért az idáigi tapasztalatokat, az előző programban szerzett tapasztalatokat próbáljuk ötvözni, és éppen erre törtünk mi. Erre vonatkozik a tervezetünk. Biztos vagyok benne ugyanakkor, hogy végezetül jó eredményre jutunk, és megtaláljuk azokat, sikerül majd kialakítani azokat a programokat, amelyek a e célt szolgálják. Köszönöm szépen. Talán a tanács is kér szót, megadom a tanácsnak a szót. Parancsoljon. This is Mrs. Norin. <laughs> yes. Thank you, Chairman. Norin asszony vagyok. Megpróbálok a lehető legrövidebben szólni. Talán tudják, hogy a belés igazságügyi tanácson megállapodtunk egy részlegesen általános megközelítésre kapcsolatban. Ez az általános megközelítés a javaslat teljes szövegére vonatkozik, kivéve a költségvetési adatokkal kapcsolatban erről egy másik tanácsi formáció során fogunk majd megállapodni. Úgy gondoljuk, hogy a tanács általános megközelítésével egybevág a jelentéstevők hozzáállása, ezért úgy gondoljuk, hogy a javaslataikat tudjuk támogatni. A jelentéstevők és a tanács egyetértenek azzal a céllal, hogy egy átfogó, egyszerűsített megközelítést alkalmazzunk az európai jogérvényesülési térség továbbfejlesztése érdekében. A jelentéstevők és a tanács számos kulcskérdéssel kapcsolatban is egyetért. Egyetértünk például, hogy a támogatott cselekvéseknek európai többletértéket kell képviselniük. Abban is megállapodtunk, hogy a javaslat célkitűzéseivel kapcsolatban, tehát hogy a bírói együttműködés javítsák az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést, illetve a bírói képzést. És abban is egyetértünk, hogy nagyon konkrét mutatókra van szükség a javaslatban, ugyanis a bizottság értékelési, illetve monitoring tevékenységét ez alapján lehet elvégezni. Tudom, hogy a tárgyalások során az ütemezés, az idő nagyon fontos, ugyanis 2013 végén lejár a finanszírozási program, és kellő időben el kell indítani az új programot. Ezért a Dán elnökség a tanácsban prioritásként kezeli ezt a programot, és nagyon konstruktív, informális kapcsolatfelvétel történt a jelentéstevőkkel, és azt reméljük, hogy a megold, hogy sikerül a parlament és a tanács között megállapodásra jutni ezzel kapcsolatban. Elnök, nagyon szépen köszönöm. Talán esetleg mindkét jelentéstevő hozzá szeretne szólni, akár akarnak-e, miután meghallgatták a tanácsot és a bizottságot. Ön nem? Nem? Akkor Klajsz úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek, Grészbek asszonynak, Gönc asszonynak. Azt hiszem, hogy egyfajta konszenzus alakult ki körünkben azzal kapcsolatban, hogy hova is tartunk ezzel a jelentéssel. Nem fogok most minden egyes pontot részletesen kifejteni, amit hallottam az árnyékjelentéstevőktől, de úgy gondolom, hogy általánosságban ugyanazt gondoljuk, több egyszerűsítést akarunk, nagyobb átláthatóságot. Világos mutatókra van szükség annak érdekében, hogy a programok megvalósulását kellően tudjuk értékelni. Csak röviden szeretnék reagálni arra, amit a bizottság mondott a delegált aktusokkal kapcsolatban. A jelentéstevők úgy döntöttek, hogy ezekkel a delegált aktusokkal így módon foglalkoznak a szövegben. A parlament ellenőrzéssel kell rendelkezzen a finanszírozási prioritásokkal kapcsolatban, amelyet a bizottság határoz meg. Ez nem szükségszerűen jelenti azt, hogy időt pocsékolunk ezzel, hanem azt hiszem, hogy nagyon jó az egyetértés az intézmények között, ha nagyjából ugyanazon az állásponton vagyunk, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy nehézkesebb lesz az eljárás. Köszönöm szépen, ennyi lett volna. Elnök, köszönöm szépen. Akkor ennyi lenne a jelentéstervezetre vonatkozó vita, és akkor tovább is lépünk a következő napirendi pontra. Köszönjük az együttes Juri Libe vitának a résztvevőinek, hogy eljöttek hozzánk, és akkor a következő napi rendi pontra térnénk át, ez a 13-as Gönc Kinga jelentése, Kastex asszonynak is szeretném megköszönni, bocsánat, meg Berlinger úrnak, hogy eljöttek hozzánk, illetve az előadásukat is köszönöm. Tehát akkor A Gönc jelentésre térünk tehát át a 2014-2016-os időszakra vonatkozóan a jogok és polgárság program létrehozásáról. A jelentéstevő Gönc Kingasszony fogja ezt a szöveget most bemutatni alapjogok és állampolgárság, a Daphne 3-as program, illetve a diszkrimináció ellenesség és sokszínűség, a nemek közötti esélyegyenlőség, foglalkoztatási és szociális szolidaritási program lesznek a fő pontok. Ezek a programok részben egyéb szakbizottságok hatáskörébe tartoztak, a foglalkoztatás, illetve a nőjogi bizottság hatáskörébe, az 50-es szabály alapján foglalkozunk most ezekkel a témákkal. Meghallgatjuk először a jelentéstevőt, majd a Dán elnökséget, és megnyitom a vitát. Gönzasszony, parancsoljon öné a szó. Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. jogok és uniós polgárság program számos más programot is egyesít, eh, az elveket, illetve az aggályokat eh, hasonlóan tudnám bemutatni, mint a korábbi programok kapcsán. Ezeket eh, összevonták, a DAFNE programot, illetve a diszkrimináció ellenes, valamint a Progress programot is, ezek ennek részét képezik. Az első javaslatunk az, hogy változtassuk meg a programnak a nevét, a jogok, polgárság és egyenlőség címre, annak érdekében, hogy jobban tükröztessük tulajdonképpen ennek a programnak a tartalmát. Számos alkalommal találkoztunk az elnökséggel, a Dánsoros elnökséggel, a civil szervezetekkel és a bizottsággal. A Dánsoros elnökség nagyon aktív volt, és egy korai informális trialógust kezdett. Az volt a benyomásunk, hogy ugyanazok az elgondolásaink, és nem lesz nehéz a megállapodás a legfontosabb ügyekben. Tehát ez egy jó alapját képezi a tárgyalásoknak. Amit sajnálatosnak tartok, az alapok átstruktúrálása kapcsán és az új program kialakítása kapcsán ez a költségvetés átcsoportosításába torkollon, illetve a jelenlegi három alap finanszírozásához képest ez egy kevesebb összeget jelentő költségvetés. Meg szeretném kérdezni a bizottságot, hogy mi volt ennek a csökkentésnek az oka. Nagyon sok alkalommal beszéltünk mindenről, a válság alatt sokszor láttuk azt, hogy az emberi jogokat sértették, és mindezt nem látjuk a költségvetésben tükröztetve. A nagyobb rugalmasságot elfogadtuk, erre szükség van a jövő szempontjából. Amit azonban hasonlóan fontosnak tartunk, az az, hogy beláthatóságot jelentsenek ezek a programok a pályázók számára, és megfelelően oszták fel az egyes célok finanszírozását az éves költségvetésben, éppen ezért nagyon fontos a célokban megállapodni és nagyon fontos, hogy a parlament is befolyást gyakoroljon. A delegáltaktust választottuk, mint formát hosszú viták után. És a dialógusokon is minden bizonyal szó esik majd erről. Az egyszerűsítés, egyszerűbb alkalmazás, a jelentés készítés, az administratív akadály csökkentése, a jelenlegi Justice Programhez hasonló, a földrajzi egyensúly fontosnak tartjuk, és azt, hogy a tagországokat segítsük, ahol nem láttunk pályázókat az elmúlt években. Tehát itt ez egy dilemma volt, hogy említsünk-e meg konkrét neveket, vagy nem, konkrét hálózatokat, amelyek a korábbi programok kedvezményezetjei voltak. Általában nem nevezzük meg a szervezeteket, hanem megpróbálunk keretet biztosítani, speciálisabb keretet annak érdekében, hogy a legfontosabb hálózatokat lefedjük. Nagyon fontos az is, hogy a bizottság komplementaritás kiegészítő jelleget is biztosítson más jelentésekkel kapcsolatban. És volt vita arról is, hogy kiterjesztük-e a, az alapvető jogok kedvezményezettjei körét a polgárokra is, nagyon fontos harmadik ország beli állampolgárokra is kibővíteni ezeket a programokat, olyanok számára lehetővé tenni a hozzáférést, akik Európai Uniós tagországokban élnek. Az Európai Unió megpróbál nemzetközi konvenciót kidolgozni, ezt is belevettük a programba, vannak módosító indítványaink, amelyek mindenhez kapcsolódnak. Az egyenlőség mindenki számára, de külön említést tesz a szöveg, a diszkrimináció ellenes intézkedésekre, ezeket is nagyon fontosnak tartjuk, különösen a jelenlegi válságos időkben. Kibővítettük a célokat is, beleért a tolerancia támogatását a kisebbségekkel, illetve a és párbeszédet, a korábbi DAFNA program nem említette meg ezeket a célokat, explicit módon a gyermekek jogait, esélyegyenlőség, gyermekek, nők és más érzékeny csoportok ellen elkövetett erőszak témáját, és szeretnénk, hogyha nem nemzeti projektek is kisebb projektek is megvalósulnának, illetve európai hozzáadott értéket teremtenének. A láthatóságok kérdéses nagyon fontos, speciális mutatókat is próbáltunk kidolgozni, és konkrétabban fogalmazni, mint korábban, és köszönetet szeretnék mondani a Dán Soros elnökségnek az eddigi nagyon jó munkáját, és remélem, hogy ebben a szellemben tudunk majd továbbra is együttműködni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Gönc asszony. Itt van a bizottság és a tanács, és megazom nekik a szót, mielőtt megnyitom a vitát. Köszönöm szépen, elnök úr! Üdvözlöm az együttműködésünket, illetve a jelentés tervezetet, amely előttünk van, és úgy érezzük, hogy ez nagyon jó alapját képezi a jövőbeni tárgyalásoknak. Egyetértünk abban, hogy a célokat jobban kell definiálni, ezek már benne vannak a javaslatunkban, de a jelenlegi jelentésben ezek sokkal jobban körvonalazódnak. Szeretnék reagálni arra, hogy miért csökkentettük a költségvetést. Úgy érezzük, hogy a rugalmassága, amely a civil programok számára, illetve ezen program számára lehetővé teszi a finanszírozást, fontos, hogy a két program közös akciót jelentsen, tehát nem érezzük úgy, hogy ezzel sérülne a finanszírozás. El szeretném ezen kívül még mondani azt, hogy ez a javaslat, ehhez még a jogalkotónak is hozzájárulást kell adnia, illetve garantálni kell az egyszerűsítéseket, az átláthatóságot, természetesen a földrajzi lefedettség kapcsán is ugyanazokat a célokat osztjuk, illetve a kedvezményezettek számára jól definiált fellépést kell biztosítani. Biztos vagyok abban, hogy az elnökséggel, illetve a parlamenttel egyel együtt hatékony eredményeket tudunk majd elérni. Köszönöm szépen. Anders úr kapszolt a Ferenc képviseletében, a Dán Soros elnökség képviseletében parancsol. Köszönöm elnök úr, a önök is tudják, a tanács nemrégiben megállapodást kötött egy részleges általános megközelítésről, erről a rendelettervezetről, és az jogérvényesülési programhoz hasonlóan a teljes javaslatra vonatkozik ez az általános megközelítés, kivéve a költségvetési összegeket, amelyről másik formációban fogunk majd dönteni. A tanács üdvözli ezt a jelentést, ezt a jelentést tervezetet amely általánosságban ugyanabban az irányba mutat, mint az általános megközelítés a tanács részéről. És ez természetesen megkönnyíti a tárgyalásokat az Európai Parlament és a tanács között. Láttam, hogy mind a jelentéstevő és a tanács egyetért abban, hogy melyek a javaslat célkitűzései, tehát hogy egy átfogó és egyszerűsített finanszírozási megközelítést vezessünk be, annak érdekében, hogy létrejöjjön egy olyan térség, ahol a személyek joga, jogai, a szerződések, illetve az alapjogi karta értelmében tiszteletben vannak tartva. A jelentéstevő és a tanács számos kulcskérdéssel kapcsolatban is egyetért. Először is mindannyian egyetértünk abban, hogy a finanszírozást élvező lépéseknek európai többletértéket kell képviselniük. Egyetértünk abban is, hogy a konkrét célkitűzések listájában, a programok listáját ki kell terjeszteni olyan témákra is, mint például a férfiak és nők közötti egyenlő, esélyegyenlőség, rasszizmus, idegengyűlölet, illetve a nők elleni erőszak elleni küzdelem. Egyetértünk abban is, hogy az éves munkaprogramoknak biztosítaniuk kell a méltányos elosztását a finanszírozásoknak programok között, és abban is egyetértünk, hogy konkrét mutatókat kell a szövegben megemlíteni, amely alapján a bizottság a monitoring és értékelő tevékenységét ki tudja fejteni ahogy a jogérvényesülési programmal ez megtörtént, alapvető fontosságú javaslatnál az ütemezés, ugyanis a jelenlegi finanszírozási program 2013-ban lejár, és kellő időben útjára kell indítani az új finanszírozási programot, ezért a Dán elnökség a tanácsban ezt a javaslatot prioritásként kezeli, és nagyon konstruktív, formális kapcsolatfelvétel történt már a jelentéstevővel. Nagyon remélem, hogy ez a javaslattal kapcsolatos megállapodást elősegíti. Köszönöm szépen. Köszönöm figyelmüket. Köszönöm, mondja az elnök. Most pedig akkor a vita következik. Michel úr parancsol esetleg hozzászólni? Parancsoljon. D'abord féliciter madame euh, Először is gratulálni szeretnék Gönc asszonynak. Nagy mértékben támogatom ezeket a javaslatokat. Egy kis megjegyzésem van, de ez nagyon kis megjegyzés, azonban jelentőséggel bírhat. Sehol nem beszélünk eh, arról, még akkor sem, hogyha az érzékeny csoportokat megemlítjük, az erőszakról, amelynek speciális formája van, és ezt nagyon gyakran banalizálják a tagországokban, de ez egy súlyos erőszak. Az idősekkel szemben elkövetett erőszakra gondolok. A közintézményekben és a családokban is, az én országomban ez egy olyan téma, amely egyre inkább előtérbe kerül, és én egy módosítót szeretnék benyújtani, azért, hogy felhívjam a figyelmet erre a az erőszak formára. Ez nem egy szokványos erőszak elkövetési forma, az emberek nagyon gyakran nem mernek erről beszélni, és a közintézményekben is létezik ez a probléma. Meg szeretném kérdezni azt, hogy ezt is le lehetne fedni speciális a formában. Természetesen én benyújtok majd egy módosítót, és szeretnék ebben a kérdésben egy fórumot szervezni tanúk jelenlétével, illetve a közintézmények képviselőivel. A családon belül is sajnos előfordul ez a probléma. Nagyon örülök annak, hogy a jelentéstevő bemutatta ezeket a fontos módosítókat. Köszönöm. Köszönöm szépen, így az elnök. Bronx úr jelentkezett. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy az állampolgárság egyfajta mesterséges kifejezés a nemzetiséghez képest a nemzeti állampolgársághoz, amit pedig az emberek jól érzik. Azt hiszem, hogy a különbségtétet a kelet-európaiak különösen jól értik. Egy ideális világban a polgárságnak a nemzetiségen kellene alapulnia, az eurokraták azonban ezt diszkriminációnak hívják. Hát milyen borzasztó ez? Ez különösen releváns a demokrácia kontextusában. A nép szó, angolul a people szó, a nép szó egyfajta személyek gyülekezete, de ez akár önkényesen is történik, azonban egy önkényes világban ez akár káoszhoz is vezethet. A jogok kiterjesztése az állampolgárságra, ez akár a harmadik országok polgáraira is vonatkozhat, illetve a menedékkérőre, hogyha az első szintű jogokról beszélünk, akkor az teljesen nyilvánvalóan helyes, ugyanis mindenkit védeni kell az helytelen bánásmódtól, teljesen mindegy, hogy honnan származik, vagy mi a jogi státusza. A diszkrimináció hiánya a munkahelyhez való hozzáférés, akár a szavazójog esetében, meg kell kérdeznünk, hogy akkor az állampolgárságnak mi a lényege. Hát nem kell, nem, nincs értelme egy olyan klubhoz tartozni, amelynek előnyei mindenkit megilletnek. Köszönöm, mondja az elnök, Verzset asszony következik. Oui, euh, je vais m'excuser Elnézést szeretnék kérni, hogy eddig nem foglalkoztam eléggé ezzel a jelentéssel, de van egy dolog, ami aggaszt, és ezek a csoda módosítókat fogok benyújtani. Azt gondolom, hogy a polgárság hiányzik a programból. Beszéltünk egy korábbi jelentésben az akadályokról, az európai polgárság évében is beszéltünk arról, hogy ezt a fogalmat előtérbe szeretnénk helyezni. Hát én a passzív polgárságra is fel szeretném hívni a figyelmet. Hogyan ismerjük el a jogokat? Fontos, hogy ez ne egy passzív polgárság maradjon, hanem aktívvá váljon ez a fellépés a polgárok bekapcsolódásával a döntéshozatali folyamatokban. És úgy gondolom, hogy ez az elem, a polgárság hiányzik a jelenlegi szövegből. Úgy tűnik, hogy szükség van az Európai Polgárság programmal együtt. Ezek párhuzamos programok a bizottságban, és a KULT szakbizottság is dolgozik ebben a témában, illetve az ő kompetenciájukba tartozik ez a program. Hát ezt a kis hiányosságot szerettem volna megemlíteni a szövegben. Köszönöm. Köszönöm szépen, Verzsiát. Asszony, mielőtt visszatérek a jelentéstevőkhöz, úgy tűnik, hogy más nem kért szót a vitában. A bizottságot szeretném megkérdezni, hogy szeretne reagálni az utolsó pontra Misú asszony parancsoljon. Azt gondolom, hogy az említett program, és szeretném, ha nem lenne itt kavarodás, van egy polgárság program, amelyet a kommunikációs főigazgatóság vezet, és lehet, hogy a megjegyzések itt majd megjelennek, Megpróbálunk összhangot teremteni a különböző projektek és programok között, a bizottsági programok között. Az utolsó megjegyzés inkább a kommunikációs főigazgatóság programjára vonatkozott, ha jól értettem. Mikrofont kérünk az elnök úrnak, mikrofont az elnök úrnak mikrofont, akkor az elnökség részéről nincs más megjegyzés, Göncasszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm mindenkinek, aki hozzászólt ehhez a témához. Nagyjából világos, hogy egyetértünk az elnökséggel, illetve a bizottsággal. Louis Michel úrnak szeretném mondani, hogy az idősek elleni erőszak ezzel kapcsolatban várom módosításait. Nyilván mindig felmerül az a dilemma, hogy ha összeállítunk egy listát azokról, hogy kik a kiszolgáltatottak, akkor felmerül annak a veszélye, hogy valakit kifelejtünk. Egyes kiszolgáltatott csoportokat megemlíthetünk a szövegben, de mások is tartozhatnak ide minden esetre. Michel úr meglátásával egyetértek, ez valóban egy meglévő probléma, amiről túl keveset beszélünk. Általában csak a nők és gyermekek elleni erőszakról szólunk, Bronsz úr. várom az ön módosítását, hogy a csupán EU állampolgárokról kiterjeszteni a polgárság kategóriáját harmadik országbeli állampolgárokra, illetve menedékkérőkre. Azt hiszem, hogy ezzel teljesen egyetértek, garantálnunk kell az emberi jogokat ezeknél a személyeknél, és Velsát asszony azt hiszem, hogy nagyon fontos szempontot említett, hogy mit kell finanszírozni ebből az alapból, illetve más alapokból, mely tevékenységeket finanszírozunk. Látnunk kell a konzisztenciát a különböző programok között, de az tény, hogy teljesen egyetértek az aktív polgárság fogalmával, ne csupán a passzív polgárságot említsük, az aktív polgárság nagyon fontos, úgyhogy egyfajta konzisztenciát kell létrehoznunk ezen elvek között. Nagyon szépen köszönöm a megjegyzéseket, és a módosítók határideje július 5-e, úgyhogy még mindig van egy kis időnk és várom természetesen módosítóikat. Nagyon köszönöm. Egészen pontosan köszönjük szépen, Gönc asszony, mondja az elnök, köszönöm ezt az utolsó megjegyzését. A jelentés tervezett vitáját ezennel lezárom, és a módosítók határidejével kapcsolatban emlékeztetném önöket, ez július 5-e, déli 12 óra és a következő az ütemtervünk módosítók megtárgyalása a Libe Bizottságban 10, szeptember 19-e, orientációs szavazás a Libe Bizottságban november 26-án lesz. Úgyhogy, ha mindenki feljegyezte ezeket a dátumokat, akkor ennyi lenne, lezárom a napi rendi pontot, és rátérünk a következő napirendi pontra, illetve hát azt 10 óra 30-ra terveztük, Holmájer asszony a kollégánk, aki egyelőre nincs itt, úgyhogy azt javasolnám, hogy most az egyszer, miért ne, tartsunk egy 20 perces szünetet, amíg Holmájer asszony megérkezik, 10 óra 30-kor fogjuk a véleménytervezetét megtárgyalni a 14-es napi rendi pontról 2014-2020-as közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keret jóváhagyási eljárásának kedvező kimenetelét elősegítő időközi jelentés. Tehát 10 óra 30-kor folytatjuk, fél 11-kor folytatjuk. Köszönöm.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 colleagues, as we foresaw, our colleague Mrs. Holmeyer. Holmeyer asszony itt van, hogy bemutassam a jelentéstervezetet. A 2014-2020 közötti időszakra szóló több éves pénzügyi keret jóváhagyási eljárásának kedvező kimenetelét elősegítő időközi jelentésről szóló véleményt a mm, mm, bevándorlási, a igazságügyi és mm, alapok és a Periklész program, valamint egyéb alapokra terjed ki ez a vélemény, illetve a joganyag. Először Holmeyer asszony mutatja be a véleményt, utána pedig a határidőkről beszélünk. Köszönöm szépen, elnök úr! mint hogy meglehetősen átlátható, hogy kik a képviselők az ülésteremben, ezért azt gondolom, hogy teljes nyugalomban tudunk majd a 2014-2020-as közötti időszakra szóló több éves pénzügyi keretről eszmét cserélni. Több súlypontja van a felszólalásomnak. Először is köszönetet szeretnék mondani jelentéstevőknek. Jól működtünk együtt, egy véleménynél, mint mindenki tudja, nem lehet háromnegyed oldalba mindent beemelni, amit kívánságként szeretnénk megfogalmazni, ezért módosító indítványokat is megfogalmazunk. És éppen ezért örülök annak, hogy a kollégákkal megvitathattuk és megvitathatjuk majd a felvetéseiket, észrevételeiket. Lássuk a Lássuk tehát, hogy hogyan épül fel maga a szöveg. Először is világosra tettem, hogy nem világos, hogy az élelmiszerbiztonság az uniós állampolgársággal, valamint az igazságszolgáltatással egy költségvetési sorban szerepel, Hát ez így van, így, így ez a költségvetés belső szerkezete, de én legalábbis kérdést intézek ezzel kapcsolatban, rákérdezek erre a jelentésre, erre a beosztásra. Azután az alapok struktúrájáról is beszélek, a több éves pénzügyi terv jelentős kiadásai az alapokra fordulnak, nem szeretnék szólni a jogi oldalról, amelyről ma délelőtt alapvető vita folyt, és azt hiszem, hogy a júriban intenzíven vitáznak erről a kérdésről, nem kell ezzel részleteiben foglalkoznunk. Ezért tehát inkább azokkal a kérdésekkel foglalkozom, amelyekre mi kell, hogy figyeljünk. Ezért kezdem az alapok struktúrálásáról, illetve átstruktúrálásáról, átalakításáról. Azt hiszem, hogy ez jól sikerült ez a munka. Először létezik horizontális, a horizontális rendelkezések rendszerem, és azt kell, hogy mondjam, hogy a költségvetés, az alapok költségvetése egészen elfogadható. Persze, az egyes részkérdésekkel még foglalkoznunk kell majd, de úgy tűnik, hogy elég elfogadható beosztás. Először a bevándorlás és migrációs alap költségvetés azt hiszem, hogy megfelel az elvárásoknak. Persze majd felmerül a kérdés, hogy valamilyen új kihívásnak kell -e megfelelni, ez lehet, hogy akkor szűkké válik a költségvetés. Függ ez majd a migrációs áramlatoktól, vagy attól, hogy esetleg valamilyen esemény okán nagyon sok menedékes jön be az Európai Unió térségébe. De egyelőre úgy tűnik, hogy elegendő a költségvetés. Guillaume kollega kihangsúlyozta, hogy az alapoknál európai többletérték is jelenjen meg. Fontos tehát, hogy ne csak az Euró a tagállami költségvetési eszközöket helyettesítse az alap, hanem azt is szeretnénk, hogy a kiadott eszközök többletértéket biztosítsanak a menekültek számára. Tehát nem csak a nemzeti költségvetésekben akarunk takarékoskodni, hát nem ez a menekültügyi alap feladata, hanem sokkal inkább a különösen érintett tagállamoknak szeretnénk különleges segítséget nyújtani, és a menedékkérők és a menekültek áll, jogállását szeretnénk támogatni. Aztán az ISF-ről <clears throat> elmondhatom, hogy látványosan nem fedik le egymást a feladatok és a költségvetési előirányzatok. <clears throat> Hogyha 2013-as költségvetést megnézzük, a bizottság azt mondja, hogy a 64 milliós mínusz azért jött létre, mert eh, a programokat nem sikerült eh, kiszignózni. Kérdezem, hogy miért nem sikerült ezeknek a programoknak nem kiszignózni, hanem lehívni a pénzeket. Rá kell erre kérdeznünk, rosszak voltak a programok? Mivel magyarázható, hogy ezek a programok eh, éveken keresztül nem kerültek kihasználásra, pénzeket nem hívták le? Ugyanakkor megállapítom, hogy a 64 millióval csökkentett költségvetéshez képest 2014-ben egy további 70, 70 milliós megtakarítást akarunk elérni, ugyanakkor a PNR, a PNR rendszer, a Smart Border, az intelligens határcsomag és a további intézkedéseknek kell megfelelni ezen a területen, az EASA, hogy csak egyet említsek, vagy a Frontex területén is új feladatok vannak, aztán a bűnözési központról is feláll, ugyanakkor erre a bizottság már javaslatokat készített elő, de a költségvetés nincsen előirányozva. Tehát 10%-kal veszít a költségvetéséből az alap, ugyanakkor a bűnözés, a ciberbűnözési rendszer itt ebből a költségvetésből kerül felállításra. Összességében tehát nem látom, hogy a kiadásokat hogyan lehet lefedni. nincsen pénzügyi koncepció, és nem elegendő az ellátmány a alapok finanszírozása. Erre a bizottság általában azt mondja, hogy hát az Európol elég nagy, és a saját költségvetéséből tudja ezt majd finanszírozni. Ha jól tudom ugyanakkor, az Európol a gyermek pornográfia elleni harcban összesen 5 embert alkalmaz, az USA-ban pedig 250-en foglalkoznak a gyermekpornográfia elleni küzdelemmel. Láthatjuk, milyen nagy a különbség a státuszok tekintetében is. Nagyon súlyosak ezek a bűncselekmények, és éppen ezért biztos, hogy figyelmet kell fektetnünk erre a kérdésre. Ugyanakkor utalni szeretnék az ügynökségekre is. Az ügynökségek például az EASO vagy az Europol <clears throat> és az ügynökségek, ezen a területen működő ügynökségek, leményem szerint nem rendelkeznek elegendő költségvetési támogatással. Ezért nagyon kíváncsian várom a kollégák, kollégák felvetéseit, észrevételeit, hiszen úgy gondolom, hogy nagyon is fontos, hogy megfelelően ellássuk pénzeszközökkel, finanszírozással ezeket az alapokat, hiszen ezek többek között a parlament kulcs kérdéseivel, prioritásaival foglalkoznak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Úgy az elnök, néztük, hogy a bizottság képviselő itt van -e, de nincs itt, tehát nem tud a bizottság felvetésekkel, kérdésekkel válaszolni. Magunk között vagyunk, és így a több éves pénzügyi kerete ezen aspektusairól beszélgethetünk magunk között. Én most átváltok SND árnyék jelentéstevőben, és elmondom a véleményünket. Üdvözlöm a javaslatát arra vonatkozólag, hogy megváltoztassuk a nevét, a címét ennek a dolognak a <clears throat> állampolgárság, szabadság, biztonság és igazságszolgáltatás elemei fontosak a címben, de ugyanakkor az alapjogok hiányoznak a címből. címből bár hát ettől nagyon hosszú lesz a cím. 0,7% az egész EU költségvetésének ennek a területnek a költségvetése, de ugyanakkor a Lisszaboni szerződés óta ennek a területnek a jelentése, jelentősége jelentősen nőtt, és az alapjogok tekintetében utalok a kisebbségek elleni intolerancia, demokrácia deficit, a média problémák, a romák, a melegek helyzetének problémájára, tehát az alapjogok területén hiányosságok vannak, valamint a rendőrségi képzés és az igazságügyi együttműködés területén is telő, tendünk van, ezen felül pedig az EU kulcs politikai szereplője lett a bevándorlási politika nemzetközi szinterének, és a földközi tengeri krízis új kihívásokat is jelent, éppen ezért ez a költségvetés növekedéséhez kellett, hogy vezessen. Valóban nőtt a költségvetés, még ha csak enyhén is, de azt hiszük, úgy hiszük, hogy ez elegendő lesz a szükséges lépések megtételére. És ahogy ön is javasoltam, a rugalmasság got biztosítani kell úgy, hogy nagyobb pénzeszközöket mozgathassunk az egyes fejezetek között. A rugalmasság, ahogy erről az igazságügyi, valamint az állampolgársági programban is beszéltünk, E, rugalmasság elve, tehát úgy fogadható el, hogyha folyamatosság biztosítható. Különböző célok vannak, különböző EU hálózatok vannak, amelyek e terület e, értékeit teremtik meg, és így az EU hozzáadott értékét rajzolják körül. Ezért tehát nagyon fontos, hogy e, lássuk, hogy mi történik az elkövetkező hét évben. Valóban a belső biztonság, a migrációs és a menekültügyi alapköltségvetése nő, valamint a külső határ alapoknál a feladatok és a költségvetés nem tűnik arányban lévőnek. Az állampolgári programról beszéltem, az állampolgári jogi programról biztosítani kell, hogy a jogok támogatás és érvényesülését megfelelő költségvetési eszközökkel támogassuk. És a állampolgársági jogi alap költségvetése kevesebb, mint a jelenlegi három program költségvetése. Éppen ezért nem látjuk, hogy ki lesz a haszonélvezője mindennek. Ugyanakkor a, a fejezet költségvetése nőtt ugyan, de ennek az alapnak a költségvetése csökkent. És úgy gondolom, hogy biztosítani kell, hogy az új struktúra ne csökkentse az alap költségvetését. Ez a mi felelősségünk. Az sok több éves programoknak szinergikusnak és komplementernek kell lenniük a többi programmal, valamint az európai hozzáadott értéket kell megteremteniük, ez a mi vezérelvünk, a mi vezércsillagunk, az európai hozzáadott elv. Ön több, többször említette, hogy az indikátorok és a fő célok um, nem túlzottan konkrétan vannak meghatározva, ám hogyha rugalmasságot biztosítunk, akkor világos indikátorokat kell megfogalmazni, ezen felül pedig a célokat, célokból konkrét, világos célokat kell megfogalmazni. Az egyik fő kérdés tehát az lesz, hogy mi történik az éves programokkal. Az egyszerűsítés okán attól félünk, hogy bizonyos célok elveszhetnek, eltűnhetnek a képernyőről a 7 év futamidő alatt. Éppen ezért a állampolgársági és jogi program tekintetében a delegált jogi aktusokkal próbáljuk kezelni a kérdést. Ennyit mondtam volna a frakcióm nevében, árnyék jelentéstevőként is biztos vagyok benne, hogy kitűnően dolgozunk majd együtt a jövőben. Hiányoljuk az elnökség és a bizottság képviselői, de remélem, hogy a vita későbbi fázisában megjelennek. És most pedig majd Bronz úr kapszott. Tessék, parancsoljon Bronz úr. Elnök asszony és hol Holmeyer asszony. Ahogy körülnéztem, majdnem azt kiálltam, hogy én itt vagyok, hiszen beszélt arról, hogy a többi kollega nincs itt. Valóban én itt vagyok, és néhány kollega még itt van. De úgy tűnik, hogy az adófizetők pénzének ablakon való, két kézzel való kiszórása nem izgatja a kollégákat. Nagyon markánsan fogok fogalmazni, hiszen ön elnökasszony a múlt vitében az, azzal, azzal, vitat, a vádolt meg, hogy a harmadik államokból jövő állampolgárok támogatása mellett érvelek. Holmeyer asszony, különösen a négyes bekezdésre utalok, amely a relokáció, a visszafordítás és a és a honosítás, a visszaküldés fogalmával foglalkozik egy bekezdésben is. Kérdezem, hogy a visszafordítás intézkedéseire mennyi pénzt irányoznak elő összevetve a relokáció intézkedéseivel. Gondolom, hogy ez nem lehet nagyon sok pénz, hogyha gondolok arra, hogy három héttel ezelőtt a Frontex vezetői mit mondott, hiszen tudjuk, hogy ez a relokáció, illetve a visszafordítás nem is történik meg egész egyszerűen a Frontex bármit tehet, a, a bevándorlók egy papírt kapnak, amelyen azt szerepel, hogy néhány napon belül el kell hagyni az EU térségét, de nem utasít, toloncolja ki őket, mi több, nem is kapnak utalazáshoz repülőjegyet vagy pénzt, tehát ilyen módon megverándítják a vállókat, és nem tesznek semmit. Köszönöm. Köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy senki más nem kéri a e szót, de hát valóban túl sok képviselő van itt az ülésteremben, ezért tehát megadom Holmeyer asszonynak a szót, hogy reflektáljon az itt elhangzottakra. Hát azt hiszem, hogy csak lekerekítem a dolgot, le fogunk ülni a kollégákkal, megvitatjuk a módosító indítványokat, amelyek ezen az egy oldalon túlmutatnak. Igyekszünk majd az észrevételénket megjeleníteni. Bronx kollégának pedig azt mondom, hogy a négyes pontban azért került minden összefoglalásra, mert három negyed oldalnyit lehet írni egy véleményben. Ilyen módon tehát eh, látni kell, hogy ez egy alapvető vélemény, de hát ez nagyon távirati stílusban kell, hogy fogalmazzon. Nem arról van szó, hogy nem akarnám differenciáltan láttatni a bonyolult kérdést, de hát kérem, háromnegyed oldalban hogyan lehetne differenciáltabban beszélni. Úgy gondolom, hogy a megfelelő hazatelepítési intézkedésekre igenis figyelmet kell fordítani, hiszen például a kiindulási eh, falvak, települések közösségét is segítheti, hogyha valamilyen pénzeszközzel támogatjuk a visszatérőket, Ugye bajorul azt mondjuk, hogy agy zsírral kenegetjük be őket, magyarul pedig azt mondhatnánk, mondja a tolmács, hogy motiváljuk, ösztönözzük őket, hogy visszatérjenek. A fenyegetés soha nem volt célra vezető, de az, hogyha esélyt kapnak arra, hogy otthon jobb életkörülmények között éljenek, akkor inkább hajlandók arra, hogy ne tűnjenek el a figyelmünk elől, és hazatérjenek. Köszönöm Gönckingának az együttműködést, mi már eszmét cseréltünk erről a dossziéről, és örömmel tekintek a többi kollégával való eszmecsere elébe, hiszen úgy gondolom, hogy fontos észrevételekkel gazdagodhatok majd. Köszönöm. Thank you. Thank you. Köszönöm szépen, Holmájér asszony. Azt gondolom, hogy ennyiben hagyjuk egyelőre a vitát, hiszen nincsenek képviselők többen a teremben, akik szót szeretnének kérni. Ezek a feltételek láthatóak, éppen ezért a módosítók határidejét szerdára tűzzük ki, július 11-e déli 12 órára, és Szeptember 33-áig vizsgálják majd a módosításokat, illetve szeptember 19-én eh, és 20-án kerül majd sor a szavazásra a Libében. Áttérünk a következő napi rendi pontra, ez is Holmájer asszony témája, a 15-ös napi rendi pont, az információs rendszerek elleni támadások és a 2005 per 222 per IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezése. A kiberbűncselekmény trialógus eredményét bemutatja nekünk Holmájer asszony. Nem volt bekapcsolva a mikrofonom? A jelentéstevő tájékoztat bennünket a trilógus utolsó tárgyalási fordulójáról, amelyre negyedikén került sor, és sikerült egy szövegben megállapodni. Meg kell említenünk azt, hogy az elnökök értekezete múlt heti ülése döntése értelmében a tanácsra való együttműködést felfüggesztették egyelőre a Schengeni kérdések területén. Holmeier asszony, parancsoljon, várjuk az előadását. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is, ami az irányelv tervezet tartalmát illeti, szeretnénk a büntetési keret eh, módosítását elérni, a kiberbűnözés eh, területén minimális standardokat rögzíteni, illetve a minimálisan kiszabható legmagasabb eh, büntetéseket egymáshoz igazítani. A kiberbűnözés modern formáit is megpróbáltuk rögzíteni, ez nem könnyű feladat, hiszen folyamatosan változik a technológia, ennek megfelelően a kiberbűnözés módozatai is. Éppen ezért használtunk semleges fogalmazást, annak érdekében, hogy ne kelljen kitérni a különböző technológiákra, hanem egyszerűen rögzítettük a különböző bűnözési formákat a kiberbűnözésben. Március 27-én 2012-ben volt szavazás. Nagy többséggel sikerült elfogadni a kompromisszumot. Ez egy erős kompromisszum, 13, illetve három központi axis közé, köré csoportosítottuk a témákat, nem szerettünk volna túlkriminalizálni ezt a területet, illetve szeretnénk kis kérdőjeleket még kivenni ebből az irányából, hosszú vitát folytattunk a whitehead hackerekről, a mini esetekről, a könnyebb esetekről, és hosszú vitát folytattunk a teszteljárásokról is, ahol nem büntetjük a szoftvert előállító cégeket, hiszen az első szabályozás rájuk még nem terjed ki, és a tanácsban reméljük, hogy nyitott fülekre találunk. A megelőzés kérdésével is foglalkoztunk, és itt szeretnénk javítani az együttműködést, az információ cserét a bűnüldözési hatóságok között, a tagországok között, illetve az EU ügynökségei között, illetve szeretnénk a magánvállalkozásnál soknál is erősíteni az együttműködést, illetve a köztük és velünk való együttműködést, a különösen megelőzés területén, ami a minimális standardokat illeti. Fontos, hogy a bűnöldözési irányá mindig az, út, az első kő legyen az építkezésben, és ne az utolsó, a bizottság eh, készítette egy átfogó stratégiát az irányelvekkel, illetve rendeletekkel ebben a témában, de cseppenként kapjuk ezt meg. Úgy érzem, hogy a bizottságnak sok időre van szüksége ahhoz, hogy a gazdaság, illetve versenyképesség témáját is kezelje. Ami a trialógusokat illeti, azzal ellentétben, amiről itt folyik a vita a szakbizottságban, illetve hogy viszonyulunk az elnökséghez. Én köszönetet szeretnék mondani a Dán soros elnökségnek. Ritkán éle, éltem meg olyan eltökélt elnökséget, mint a Dán soros elnökség, és éppen ezért nekik a nagyon konstruktív együttműködést, a trialógusokat megköszönni. Illetve hajlandók voltak meghallgatni bennünket, eljöttek a, az ügyekben a szakbizottsági vitákra, a lengyel és a magyar soros elnökségeknek is köszönetet szeretnék mondani, hiszen ők készítették elő. Ezeket a témákat konstruktív módon, támogató módon viselkedtek, és a bizottsággal is rendszeres volt az eszmecsere. A bizottság a tartalmi kérdéseket is megvizsgálta velünk. A legutóbbi trialóguson sikerült megállapodnunk általában véve, és a parlament nagyon sok elképzelését keresztül tudtuk vinni. Én ennek nagyon örültem. Jelenleg az állandó képviselet nagy többséggel, illetve az ő bizottságuk támogatja a javaslatunkat, és ez azt jelenti, hogy lassan szavazhatunk is majd a szakbizottságban, ami a tartalmakat illeti a politikai megállapodásnál. A kompromisszumot több elképzelés mellett tudtuk keresztül, mint például a jobb definíciók a tisztázása annak, hogy mely tevékenységek nem vonnak maguk után büntetést, a tagországok egyértelmű felszólítása arra, hogy a Whitehead eh, hacking definícióját, illetve a kis esetek definícióját, valamint a segítségnyújtást fiatal Whitehead eh, hackerek felé, ezeket tisztázni kell, hiszen ők nem biztos, hogy rossz oldalon vannak, és akár segítséget is nyújthatnak nekünk abban, hogy biztosabbá tegyük a rendszereinket. Kötelező információcsere az EU-s ügynökséggel, az ENISA, az Európol, az Eurojust, világos feltételek, az újonnan létrehozandó a kontaktpontok témájában, mm, hogyha úgy döntünk, hogy létrehozunk egy nagy kiber bűnözési felderítési központot, akkor mit teszünk a tagországi pontokkal? Az információs rendszereket minimális módon biztosítaniuk kell a tagországoknak, illetve a felelősségvállalásról is el kell gondolkodniuk, valamint arról, hogy a vállalatokat hogyan tudják adott esetben felelősségre vonni. A fontos infrastruktúrák elleni támadások témája, Ezen kívül a tanácssal szemben is tettünk engedményeket, ami a bírósági kompetenciákat illeti, a definíciókat a preambulum bekezdésekben rögzítettük, de fontos, hogy ezek itt benne vannak. Ami a felelősségvállalást illeti, szerettünk volna egyetem nyelvezetet, de azt gondolom, hogy jó úton járunk már így is. Őszintén szóval, elnök úr, ezt szeretném mondani azt, hogy tehát ha nem akarunk szavazni erről, akkor ezzel öngolt rúgunk, hiszen a kéréseinket eh, mind figyelembe vették. Nem tudom, hogy a parlament miért nem eh, szeretne erről szavazni, vagy szeretne szavazni. Ez nem a tanács problémája ezzel, hanem a parlament, parlament problémája. Úgy tűnik, hogy eh, jelzést szerettünk volna küldeni, de öngolt rúgtunk. A tanács nem um, bosszulta ezt meg, és reméljük nem is fogja, és általában véve a kéréseinket uh, nyugtázta, és egyet tudott érteni. Remélem, hogy szeptemberben dönteni tudunk, ami az időtervet illeti. Ez mindegy, de eh, kitűnő munkát végzett a Dán elnökség. Köszönöm. Thank you. Thank you, Mrs. for the Köszönöm szépen Holmeyer asszony a jelentését. Most pedig akkor a bizottságot és az elnökséget fogjuk meghallgatni. Az elnökség rendkívüli együttműködést mutatott, Holmájer asszony ezt külön kiemelte. Úgyhogy azt javasolnám, hogy az elnökség nevében hallgassunk meg valakit, és utána pedig a bizottságot, majd vita kezdődik az elnökség. Köszönöm szépen, elnök úr! Most pedig a Dán elnökség nevében nagy örömömre szolgál, hogy azt mondhatom, hogy tegnap a Koreperben foglalkoztunk ezzel a dossziéval. A szöveget jelenlegi formájában jóvá hagyták, a jelentéstevő és a bizottság is egyetértett ezzel a legutóbbi trialógus alkalmával a Koreper elnöksége is kifejezte ilyen irányú óhaját, hogy hagyjuk jóvá ezt a szöveget, és természetesen várjuk, hogy önök is jóvá hagyják a szöveget. A jelentéstevő támogatását nagyon köszönjük, mikor arra utal, hogy sikerült jó megállapodásra jutnunk a szöveggel kapcsolatban. Azt hiszem, hogy a trialógus során nagyon sok aspektusban sikerült javítanunk a szöveget, ezért köszönöm a parlament erőfeszítéseit is, és azt hiszem, hogy sikerült nagyon sok parlamenti ötletet belevennünk a szövegbe, ilyen vagy olyan módon. Nagyon kemény volt egyébként a tárgyalás, ilyennek is kell lennie, és azt kell mondjam, hogy én is nagyon hálás vagyok a jelentéstevőnek és csapatának, munkatársainak, ugyanis annyira jó hangulatban zajlott a munka a tárgyalások során. Nagyon konstruktív volt a hozzáállása, és természetesen a bizottságnak is köszönjük a támogatást. Azt hiszem, hogy igazán példaértékű volt az együttműködés ezzel a dossziéval kapcsolatban, úgyhogy megint csak köszönöm önnek, illetve a csapatának, Holmájer asszony, Természetesen az együttműködés felfüggesztése sajnos ezt a dossziét is érinti, és el kell mondanom, hogy a tanács azt reméli, hogy ezt a problémát a lehető leghamarabb meg tudjuk oldani, ugyanis ez mindenkinek csak jó lenne, hogyha sikerülne ezt a dossziét lezárnom. Köszönöm. Köszönöm, hogy az elnök bizottság szeretne hozzászólni. Igen, nagyon röviden köszönöm, elnök úr. Csak annyit szeretnék mondani, hogy a bizottság is nagyon örül annak, hogy sikerült eredményt elérni a trialógus során. Ez egy olyan eredmény, amit mi természetesen támogatunk. Annyit tennék hozzá, hogy természetesen ez a kiberbűnözés, a kiberbiztonság témájának csak egyik része. A bizottság további javaslatokkal fog élni majd a továbbiakban, illetve lépésekkel, amelyek ö, olyan témákra vonatkoznak, amelyek nem feltétlenül konkrétan büntetőjogi aspektusúak. Minden esetre egy jó kiinduló pontnál tartunk, és nagyon elégedettek vagyunk ezzel az eredménnyel. Ami pedig a Schengeni témára vonatkozó pontokat illeti, természetesen a parlament és a tanács feladata majd ezt megoldani, a bizottság természetesen várja, hogy a témát kölcsönösen pozitív módon sikerül majd megoldani. Elnök, köszönöm szépen, néhány képviselő feliratkozott a listára. Először is Enszi úr szeretett volna hozzászólni. De, în primul rând, uh, aș do- Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni Mónikának. És szeretném tájékoztatni a szakbizottságot arról, a Libe szakbizottságot arról, hogy Mónika egy valódi harcos, egy olyan személy, akiben megbízhatunk, hogyha ilyen fel, fontos feladatot kap, mint ez a mostani. Azt kell mondjam, hogy a munka a trialógus során gyakorlatilag az ő munkája volt, és eddig sohasem látott módon sikerült az összes frakció követelményét, elvárásait teljesítenie. Nagyon örülök annak, hogy sikerült konszenzusra jutnunk a tanácssal, miután három, három oldalú párbeszédet tartottunk, és azt hiszem, hogy a kompromisszum szövege nagyon jó, figyelembe veszi a szakbizottság fő aggájait, olyan elemeket például, amelyek benne vannak a végleges szövegben, és nagyon elégedett vagyok ezzel, olyan ügynökségekről, európai szervezetekről szól például, amelyek foglalkoznak a kiberbűnözéssel, a Eurojust, az ENISA, az Europol és a többi illetve az állami és a magánszektor közötti együttműködésre is utal az informatikai támadások elleni küzdelemben, illetve a nemzetközi szintű együttműködésre, hiszen jól tudjuk, hogy ha világszinten nincsen koordináció, akkor a kiberbűnözés ellen nem tudunk közdeni. Egy másik nagyon fontos elem, és ezt a tanács is elfogadta, a véd, az alapvető jogok védelmi kerete az informatikai bűnözés elleni küzdelemben. Ebben a kontextusban bevezették azt az elképzelést, hogy a tagállamok, illetve a hatóságok is tiszteletbe kell tartsák ezeket a jogokat. Ami pedig a szankciókat illeti, úgy gondolom, hogy pozitív fejlemény ez a tény, hogy a szabálysértések, amelyek felmerülnek, ezeket súlyosabban lehet büntetni, mint más esetekben. Tudjuk nagyon jól, hogy az ilyen jellegű tevékenységek, támadások milyen károkat okozhatnak. Aztán a kritikus infrastruktúrák elleni támadások, amelyek jelentős leállásokat okozhatnak. Ebben az esetben az ilyen weboldalakat legalább öt éven keresztül le fogják tiltani. Voltak azonban problémák is, például a jogi személyiségekkel kapcsol, jogi személyiségeket illető felelősségi körökkel arra vonatkozóan, hogy saját rendszereiket védjék. Úgy látjuk, hogy itt kisé felhigult az eredeti szöveg. Aztán a kibertámadások elleni küzdelem, illetve az azokkal kapcsolatos meg, megelőzés sem eléggé szigorú. Úgy gondolom, hogy erre talán egy külön jogi eszköz lenne a megfelelő mód. De azt gondolom, hogy az tárgyalás eredményeként létrejött szöveg nagyon jó, hasznos, és úgy gondolom, hogy a kiberbűnözés elleni küzdelmet nagy mértékben segíti. Végezetül szeretnék a Dán elnökségnek is gratulálni és köszönetet mondani azért, hogy hogyan működött együtt az Európai Parlamenttel. Nagyon köszönöm. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Az előttem szóló kollégákhoz hasonlóan gratulálni szeretnék Monikának, kitűnő munkát végzett. A tanácsal egy nagyon jó kompromisszumot tudott elérni mindenki. Gratulálni szeretnék, neki mindig jó kedvűen végzi a munkáját, ez pedig nagyon kellemes légkört terem. Sajnálom azonban azt, hogy blokkolták az anyagát az elnökök értekezletén, elnök úr, tudjuk, hogy ő nem felelős, de jelezni szerettem volna, hogy egy olyan anyagról van szó, amely időben érkezik. Kész van arra, hogy plenárisan szavazunk róla. Az elnökök értekezletre erre nem jól reagált, és blokkolta az anyagot. Remélem, hogy az elnökök értekezletének ön ezt továbbítja majd. Tehát ez nem jó válasz a tanács felépésére. Azt gondolom, hogy a parlament inkább pénzügyi jellegű opciók mellett állhatott volna ki. A kiberbűnözés valóság az Európai Parlament a Krimbizottságot állította fel a témában, a meghallgatást is szerveztünk, ez minden polgárt eh, érint, és a tanácssal folytatott vitában a parlamentnek keményen kell reagálnia, ez egy nem jó reakció volt az elnökök értekezletéről, különösen nem egy ilyen fontos témában. Köszönöm szépen, Bronx úr parancsoljon. Te a háttér kérdés sérül is szóval inkább, mint sem a javaslatról. Mindig vannak olyan csoportok, egyén és személyek, amelyek információs rendszereket támadnak meg. Ez sajnálatos, de természetesen a hatóságoknak fel kell lépniük. Engem inkább a kormányok felépése aggaszt az információs rendszerek kapcsán, más kormányok információs rendszerei kapcsán. És nem csak egy feltételezésről van szó, tudjuk azt, hogy Izrael és az USA Irán támadta a nukleáris információs rendszerüket. Nem fogom megmagyarázni azt, hogy ez jogos volt-e vagy sem, de ez tényszerű dolog. Tudjuk azt, hogy a Kína is blokkolja weboldalait, de nem támadja meg a rendszert magát. Nem tudom, hogy hol Holmájer asszony az előkészítése és kutatásai során kiderítette azt, hogy az EU, illetve bizonyos tagországok megtámadják a harmadik országok információs rendszereit, illetve hogy a kormányok támadnak-e információs rendszereket az EU-ban. Természetesen nem olyan bűnözőkre gondolok, akik gyermekekkel élnek vissza, hanem más típusú cselekményekre. Köszönöm szépen, McIntyre asszony. Köszönöm, elnök úr. Én is köszönetet szeretnék mondani Holmájer asszonynak a munkáért. A kiberbűnözés nagyon fontos ügy, Elhangzott már az, hogy a Krímszakbizottság is foglalkozni fog ezzel, ez nagyon fontos számunkra, és szeretnék reagálni arra, hogy a parlament eh, reagált, az elnökök értekezletének eh, reagálására. Az én frakcióm volt az egyetlen olyan frakció, amely ellenezte azt a fellépést, amelyet az elnökök értekezletet tanúsított. Különböző anyagok kapcsán a együttműködés megtagadására gondolok a tanácssal. Annak idején elmondtam Strasbourgban, hogy ez egy nagyon gyermekes lépés volt, és különösen az aggaszt, hogy a parlamentet ezt nagyon buta fényben tünteti fel. Hogyha megnézzük a jogi véleményt, amelyet a parlament jogi személyzet alakított ki, akkor kiderül, hogy a tanács teljesen jogszerűen lépett fel, lehet, hogy ez nekünk nem tetszett, de nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy kivonuljunk az együttműködésből, és ezt egyszerűen beszüntessük. Ez rendkívül szomorúvá tesz, hogy így sikerült reagálni, és hogyha ez a fáj feledésbe merül, akkor ez nagyon sajnálatos, és még szégyentesebb, mint a PNR fájl elveszítése. Köszönöm szépen. Thank you. And... Köszönöm szépen, Radest. Köszönöm szépen. Elnézést kérek, hogy kicsit későn jöttem. Kvázi megszoktam már, hogy mindig csúszásban vagyunk. De azért még nem késtem le teljesen, és ilyen módon hozzászólhat, elmondhatok valamit a három oldalú tárgyalásokról. Egyrészt mindig örülök és most is örülök az önnel való együttműködésnek, Holmeyer asszony, és valóban az a benyomásom, mindenkit be akar vonni, szóhoz akar juttatni, de hát el tudja képzelni, hogy volt egy-két kérdés, amelyek a tanácsal való tárgyalás során nem tűntek ilyen egyértelműnek és egyszerűnek. Ezekhez tartozik az az alapkérdés is, hogy elegendő-e egy irányelv, a büntethetőség és a büntetési tételekről a ciberbűnözés területén, vagy nem volna épp olyan módon szükséges, hogy a jogalkotó a biztonságról magáról is szabályokat fogadjon el, és olyan ösztönzőket is fogadjon el, amelynek segítségével a rendszereket működtetőkre is ráhárítja a felelősséget. Abban az esetben, hogyha világos hibákat vagy hiányosságokat követtek el, hogy ne terjedne ki erre is az irányelv hatája. Ez volt a kérdés. Másrészt mi, zöldek részéről különösen fájlaltuk, hogy az úgynevezett Whitehead hacking területén kivételt irányzott elő a jogalkotó, illetve a bizottság. Miről is van szó? Arról, hogy valaki belép egy információs rendszerbe anélkül, hogy szándéka volna arra, hogy bűncselekményt kövessen el, vagy hasznot húzzon ebből, hanem az egyetlen célja az, hogy a biztonsági hiányosságra felhívja a figyelmet. Nos, itt a preambulum bekezdése a vitát akartunk kezdeményezni Whitehead hackingről, de sajnos nem sikerült, és ezért nagyon nehéz ezt az eredményt támogatnunk, azt az eredményt, mely a trialóguson jött létre. Köszönöm a jó tárgyalást, köszönöm a jó munkát, és valóban sok pontot sikerült megjelenítenünk a szövegben, a tanács ellenében is, de mi zöldek nem vagyunk ezzel elégedettek, ezért örültünk volna neki, hogyha a második olvasatos tárgyalásba kezdünk. Nem tudom, hogy a Schengeni eh, történet kapcsán létrejött blokkád kapcsán van-e még lehetőség arra, hogy itt is megnyissuk a vitát, így itt is új lendületet adjunk az eszmecserének. Nem tudom, hogy ez reális, egyszerűen felvetem ezt a kérdést, és meg kell látnunk, hogy történik-e valami, vagy nem, és ilyen módon tudjuk-e támogatni majd, vagy nem, de mindenképpen köszönjük Holmeyer asszony munkáját. Köszönöm szépen, Finland Dank, mondja az elnök. Most pedig megadom a jelentéstevőnek a szót. A vélemények alapján úgy gondolom, hogy megérdemlik a felvetők a válaszokat. Először is két-három kérdésre szeretnék válaszolni. Így ez Bronx úr kérdésére, aki az államok általi támogatások, támadásokról beszélt. Most Timothy Körkop erről egy anyagot készített elő. Persze egy büntetőjogi irányelvben az államok közötti támadásokra nem tudtunk kitérni. Encsú kollega beszélt erről, illetve nagyon intenzíven megosztotta a gondolatait velünk ezzel kapcsolatban, de hát ez világos, hogy egy büntető jogi irányelv nemzetközi jogi kitételeket nem tartalmazhat. Ezért egy olyan preambulum bekezdést vettünk be a szövegbe, amely világossá teszi, hogy azt szeretnénk, azt kívánjuk, hogy a nemzetközi jog intézkedéseket foganatosítson annak érdekében, hogy az államok közötti viszony szabályozza. A Stuxnet kérdése, illetve az, ahogyan Kína más államokat támogat meg hacker támadásokkal, mutatja, hogy milyen kényes ez a kérdés, de Oroszországról is beszélhetünk, aki szintén különböző információs rendszereket támad meg. Azt hiszem tehát, hogy az elkövetkező években lesz itt dolgunk ezzel a kérdéssel, ezzel a kérdéskörrel. De még egyszer mondom, ne, egyelőre úgy áll, hogy úgy tűnik, hogy az egyes államok másként értelmezik a hacker támadások ügyét. Második kérdés. Jan Philip Albrechtnek magam is elmondtam, hogy nem örülünk annak, hogy az első a büntetőjogi irányelv és a többi irányelvről való tárgyalást halogatják. Cruz asszonynak sok további kérdésben irányelvtervezetet kellene benyújtani a felelősségvállalás vagy a normák tekintetében, vagy pedig a fiatal Whitehead hackerekre vonatkozó. Egyáltalán a Whitehead hackingről jogszabálytervezetre van szükség, hiszen nem negatív értelemben kell a Whitehead hackinget nézni, hanem éppen pozitív értelemben változtatásokat akarnak elérni. És összességében azt mondhatom, hogy, hogy párton felülmutató módon, mutató módon még mindig elégedetlenek vagyunk, hogy itt még nem sikerült áttörést elérni, és nincsen közös európai jogszabály. Ami pedig a White Hat hackinget illeti, csupán egy véleménykülönbség volt. A preambulum bekezdésekben úgynevezett minor készeket, kisebb eseteket írunk le, ezt meg is tesszük, de hát a, a white hacking ez alatt a minor kész alatt van. A kisebb hat, súlyú hatású ügy, ügyet nem meríti ki. Hiszen a white hat hacking csak egy kis kárt okoz. Illetve a minor case-t úgy definiáljuk, hogy kis kárt okoz, viszont a white hat hacking egyáltalán semmilyen kárt nem okoz. Ilyen módon gondoljuk-e szabályozni. A tagállamokkal való tárgyalások során a pont, a probléma ott jelent meg, hogy ők meg akarják akadályozni, hogy a Whitehead hackingről egyáltalán szóljon az irányelv. Nos, mi sikerült, mi eredményt értünk el, és a Whitehead hacken, hackerekről igenis a preambulum bekezdés említést tesz, kvázi Igyekszünk megbízni a hat hackereket, hogy ellenőrizzék a rendszerek tűrőképességét, állóképességét. Meg kell akadályozni, hogy a, ezek a konstruktív hackerek, a hat hackerek a bűnözői szférába csúszanak le, sokkal inkább a mi szolgálatunkba kell állítani őket. Ez szolgálja ez a preambulum bekezdés. Nagyon fontos, hogy ezekkel az emberekkel, akik ugye a PCC-ből is más számítógépes körökből jönnek, párbeszédet kezdeményezzünk, hiszen igenis ők azok, akik a nagy rendszerek biztonságához jelentősen hozzájárulhatnak. A tagállamok, tehát a tanács azt mondta, hogy jó, de ezek a minor kész a kisújú esetek kategóriába tartoznak, ne említsük meg a white hat hackereket. De hát végül Mm, sikerült megemlíteni őket, két és fél óráig csak a preambulum bekezdésről vitáztunk a tanácson, és végezetül úgy hiszem, hogy olyan eredményt értünk el, melynek örülnünk kell. Nagyra értékeltem a zöldekkel való együttműködést, és szuper volna, hogyha végül ők is támogatni tudnák az anyagot. Köszönöm szépen elnök úr, a kollégák együttműködését, sok felvetést, ötletet adtak, gazdagították a munkát, sikerült segítségükkel ezt az egész rendszert jobban megvalósítani, és Encs, Álvaro, Janfilip Albrecht, Timothy Körkop kollégákkal kitűnő együttműködést végeztünk. Köszönöm minnyájuknak. Köszönöm szépen. We thank you again. Még egyszer köszönjük Holmájer asszony munkáját, akkor a vitát ezennel le is zárom. Tájékoztatást hallottunk a trilógus jelenlegi állásáról, úgyhogy egyelőre ez így rendben is van, és várjuk akkor a munka további alakulását. A Eurojustra vonatkozó Napi rendi pontunk pedig a Eurojust újamna megválasztott elnökével, Konings asszonynal lesz megtartva, de ő még nincs itt. 11 óra 30-ra terveztük, úgyhogy 5 perccel szünetet tartunk, és 5 percen belül folytatjuk.

Dear members. Kedves képviselők. Dear members, you want to take your... Kedves képviselők, kérem, hogy foglaljanak helyet. És kérem a figyelmüket. Kérem, foglaljanak helyet. Még egy óra van hátra a munkánkból, Szeretném körünkben üdvözölni mai vendégünket, ki nagyon fontos vendég itt az Libeszak Bizottságban. Szeretettel üdvözlöm Michelle Connings asszonyt, aki a Eurojust újonnan megválasztott elnöke. A Libe konstelláció egyik fontos ügynöksége a Eurojust, mint tudjuk, Aled Williams urat helyettesíti ő, illetve váltja fel. Williams urat gyakran meghallgattuk már itt a Libe bizottságban. Konings asszony most választották meg, úgyhogy sok sikert kívánunk neki a Eurojust elnöki pozíciójában. És azért jött el hozzánk, hogy elénk terjessze az éves jelentést, amelyet a Eurojust készített. Ebben a jelentésben szerepel a Eurojust tevékenysége, Ez a fontos ügynökség tíz éve áll fenn, egyre növekedett azóta, egyre jelentősebb lett a Eurojusthoz kerülő ügyek száma, már elérte az 1441-et 2011-es évben, 204 koordináló ülést tartott 2010-2011-ben. Ez egy 70%-os eh, növekedést mutat az előző évekhez képest. Finanszírozást és közvetlen részvételt is biztosítanak szerepvállalás bizonyos eh, nyomozati tevékenységekben. Szeretném megemlíteni, hogy néhány nappal ezelőtt Luxemburgban egy nagyon fontos szeminárium került megrendezésre a büntetőjog területén. Ez mind a rendőrségi, mind a bírósági nyomozati tevékenységre és együttműködésre vonatkozik. A határon átnyúló bűnözéssel kapcsolatos együttműködést illeti ez, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 83. cikkében kerül ez a pont leírásra, és az Európai Parlament jogalkotási hatáskörébe tartozik ez a kérdés, így a Libe Bizottság hatáskörébe, a Eurojust működésének megítélése az éves jelentés alapján. Szeretnénk értesülni a Eurojust tevékenységének értékeléséről, az adminisztratív szervezéssel kapcsolatban a Eurojust által végzett tanulmányok eredményeit hogyan lehet megvalósítani a valóságban. A Eurojust kollégiuma szorosabban kell e kapcsolódjon az Európai Parlamenthez és így módon a Libe Bizottsághoz, tanácsadást nyújtva a javasolt jogalkotási eszközökről, mint például a finanszírozás befagyasztása és elkobzása témakörében született irányelvről. Konings asszony mondom, hogy tegnapi nap során a koordinátorok ülünk, hogy egy delegációt küldünk a Libe Bizottságból, hogy látogassanak el a Eurojust telephelyeire Hágában ősszel, és természetesen nagy érdeklődéssel számítunk a Eurojust fejlődésének nyomon iránt, a 86-os cikk keretein belül az európai szintű államügyész vagy főügyész kérdésével kapcsolatban, illetve az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmében és a határon átnyúló bűnözés kezelése tekintetében. Tehát a Eurojust jövőbeli fejlődésével kapcsolatban ezek a fő kérdések, amelyek foglalkoztatnak minket – a Libe Bizottság egészét foglalkoztatja ez. És egészen biztos vagyok benne, hogy a Libe Bizottság képviselői nagy érdeklődéssel fordulnak el kérdések iránt. Most pedig akkor megadom önnek a szót, Konings asszony, szeretettel üdvözlöm. Much, uh, Mr. Uh, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm ezt a kedves bevezetést tisztelt képviselők! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy beszámolhatok az éves jelentés legfőbb pontjairól a 2011-es évre nézve. 100 példányt nyújtattunk el a jelentésből a szakbizottságnak, és ez a jelentés elektronikus módon is hozzáférhető 13 nyelven és továbbra is leszeretnénk fedni az EU 23 hivatalos nyelvét. Úgy döntöttünk, hogy a figyelmünket ebben a jelentésben az operatív tevékenységekre fogjuk összpontosítani, és az Eurojust úgy döntött, hogy az Eurojust hozzáadott értékét a határokon átnyúló szervezet bűnözés küzdelemen kiemeli. Ha megnézzük a számokat, akkor 1441 esetet kezeltünk 2011-ben. Ez egy kis növekedést jelent a 2010-es évhez képest, amikor 1421 esetünk volt. Ami ennél azonban sokkal fontosabb, hogy az elmúlt évhez viszonyítva, a 2010-es évhez viszonyítva, 45%-kal növekedtek a koordinációs ülések száma, ez pedig az Eurojust fő tevékenysége. Tehát ezt a tevékenységet Európában senki más nem végzi, és a világon sem. Amikor egy asztal körül virágügyészek, nyomozók ülnek egy adott bűnözési hálózat elleni küzdelemben, és megkérjük őket arra, hogy javasoljanak konkrét javaslatokat, konkrét eh, információk alapján, és ezt az információt oszták meg annak érdekében, hogy a nyomozati eh, stratégiát előre lehessen mozdítani. Ez azt jelenti, hogyha öt országban működik egy adott bűn, bűnhálózat, akkor kérjük a három ország szakértőjének eh, részvételét, ők eljönnek az Eurojusthoz, ők jelen vannak az üléseken, és elkezdjük az információ cserét, ezt megpróbáljuk konkrét bizonyítékokra váltani, és egy esetet felállítani, annak érdekében, hogy mindenki ugyanazt az áttekintést kapja a bűnügyi hálózatról, amely nem csak a saját tagországában, más tagországokban is tevékenykedik, és ez a teljes csoport számára lehetővé teszi azt, hogy hosszú távú víziót valósítson meg, és nem csak a saját tagországában összpontosítanak a bűncselekmények felderítésére. Tehát egy közös stratégia kerül kidolgozásra, egy megcélzott időpont, és mindannyian úgy döntünk, hogy egy adott napon az összes olyan ország, amelyeket érint, például a drogkereskedelem, a rendőrség, a szakértők, akik eh, blokkolják a bank eh, számlákat, házkutatásokat végeznek, bekapcsolódjanak a munkába, és ezzel egy világos üzenetet küldtünk a bűnözők felé, hiszen ők nem várják azt, hogy ennyire Um, hatékony struktúra, és az ő hatékony struktúrájukra egy uh, hasonló hatékony struktúra reagál. Ez meglepő számukra, és mi ezt a jelentést szerettük volna, uh, szerettük volna elküldeni. Ez csak uh, több szintes koordinációval valósulhat meg. Bilaterális módon lehet információt cserélni, de itt két országról van szó. Ez az úgynevezett omnibus megközelítés, amikor az információ az egyik tagországból a másikba, vagy a másikba és a másikba megy tovább, mi gyorsan továbbítjuk az információt, mindenki jól ismeri a, a napi rendet jó előre, mindenki PowerPoint presentation készít, bemutatja a saját országát, és aztán megosztják az ezeket egymással az információt. Megpróbálják ezekkel a jogi eszközökkel leginkább megragadni a problémát. Párhuzamosan történik például az európai elfogató parancs megvalósítása, tehát minden lehetséges, és az egyetlen dolog, ami miatt szomorú vagyok, hogy nem tudunk egy mintát megvalósítani mindenütt egyenlő módon, tehát minden egyes ülésen más és más megfizetés kell alkalmazni. Nem lehet azt mondani, hogy ez, vagy ez a recept egy adott bűnhálózat számára. Tehát éppen ezért ültetünk le mindenkit egy asztalhoz. Fogok más példákat is adni és ez 45%-kal növekedett az jelenleg ülések száma. Ez azt jelenti, hogy a tagországok egyre inkább bekapcsolódnak ebbe az együttműködésbe. 70%-ában az eseteknek több mint három tagország érintett. Nekünk ez a célunk, nem a bilaterális esetek, hanem ahol 3, 4, 5, 6 ország érintett. Később majd bemutatok még további eseteket. Tehát több mint 5-6 országot érintő eseteket is felgöngyölítünk, illetve harmadik országokat érintő eseteket is. Az elmúlt évben 80% az eseteknek a prioritási területeket érintette. Ezeket a tanács határozta meg, az emberkereskedelem, drogkereskedelem, korrupció, csalás, pénzmosás, kiberbűnözés és terrorizmus, és a tagországok kérik a koordinációt, és ez a koordinált munka tükrözi a prioritásokat. Ezek az ügyek mindig határokon átnyúlóak, és mint említettem, több mint három tagországot érintő esetekről van szó. Tehát eh, a mennyiség nagyon fontos, a minőség is, amelyet a koordináció garantál, és végül, de nem utolsó sorban, a sebesség. Sebesség. Nagyon fontos gyorsan reagálni a helyszínen valós időben. És egy további jó hír, hogy az elmúlt év óta hét esetben bevezettünk egy jogi fellépésre támaszkodó fellépést az operatív koordinációs központokkal. Ez a, az igazságügyi koordináció utánkövetése. Döntünk a fellépés napjáról, és ezen a napon az ő összes bíra, aki egy adott országot képvisel, reggel 6 órakor találkozik a kiber eh, központban, ez egy biztosított terem, ennek egy e-mail száma van, egy telefonszáma, a joghatóságok eh, ezt a központot így érhetik el, és az Európol mobil hivatalai keresztül is elérhetik. Tehát első kézből gyűjtenek információt, illetve ezeket az információkat egyeztethetik és megvizsgálhatják azt, hogy mire van szükség. Szükség van egy új európai elfogadási parancsra például, amit az érintett országgal össze tudnak kötni. Ez a rendszer működőképes, és egyre operatívabbá válik. Két esetet ígértem önöknek, és azt gondolom, hogy ezzel tudjuk leginkább illusztrálni a helyzetet. A Playa eset, és egy, ez egy svéd eset, egy olyan svéd eset, amely három évvel ezelőtt kezdődött, március 28-án eh, derültették eh, ezt fel, és Svédországban kezdődött a tárgyalás 2008-ban. Volt egy eh, nagyon jól szervezett bűnügyi hálózat, amely drogkereskedelemre specializálódott Svédországban, Franciaországon és Magyarországon keresztül, illetve más nem európai országok is, mint Kolumbia, Andorra, Venezuela, és más országok is ebbe bekapcsolódtak. Koordinációt szerettük volna erősíteni, mely 2008-ban kezdődött. 2009-ben egy nyomozati csoportot hoztunk létre, ,4 tonna nagyon jó minőségű kokain sikerült lefoglalni. Folytattuk a kölcsönös jogsegélyszolgálatot. Később 30 embert eh, sikerült letartóztatni világszerte. és 2010. decemberében sikerült eh, elfogni a svéd célpontot, öt másik célponttal együtt, egy eh, rokont is, svéd állampolgárt, aki Svájcban élt, és ő egy párhuzamos rendszer része volt, illetve bekapcsolódott a kapcsolt eh, pénzmosási tevékenységekbe. Amikor láttuk a képeket, luxus villákat, hajókat, diszkókat mutattak be ezek a fotók, akkor ez sokat mindent elmondott. 2007 és 2010 között 12 millió eurót költöttek beruházásokba, 6 milliót sikerült lefoglalni, 6 millió értékű ingatlant, illetve a kokainnál ...416 millió értékű kokaint sikerült lefoglalni. hanem nem, orsz- nem EU országgal folytatott együttműködés nagyon fontos volt, és az Európol elemzési áttekintést adott a célpontokról, arról, hogy hol voltak aktívak, és ők segítették az ingatlanok visszaszolgáltatását 2008 és 2011 között. 13 koordinációs ülésre került sor, amikor mi ténylegesen bekapcsolódtunk a bűnöldözési aspektusba, a jogi aspektusba az EU-n belül, illetve az EU-n kívül. Továbbá segítettük meghozni a megfelelő igazságszolgáltatási döntéseket. Tehát ez egy nagyon nehéz jogi feladat volt, ez egy sikertörténet. Jelenleg folyik a per. A svéd elméje ennek a bandának, illetve más tagok is perben vannak, és várják a bírósági ítéletet, meg kell várni az eredményeket. De kiderült az, hogy koordinált módon sikerült tovább lépni. Felmerülhet a kérdés, hogy az omnibus eljárásnál ez hogy valósulhatott volna meg, hogyha egyik országból a másikba kellett volna az információt továbbítani, és sokkal-sokkal tovább tartott volna mindez. Van egy további eset is, amiről beszeretnék számolni. Ez egy nem régi eset, például cigarettacsempészet, ezt Ukrajnából az Egyesült Királyságba csempészték. Az ukrán kitalálói ennek a fellépésnek Franciaországgal, Csehországgal, Szlovákiával, Magyarországgal, Olaszországgal és Németországgal működtek együtt. és ezekkel az országokkal próbáltak meg felállítani egy fiktív kereskedelmi útvonalát. illetve kérték, hogy segítség őket az adminisztratív formalitások kiállításában. Ezeket a hamisított cigarettákat pedig ismert szállítási cégek bonyolították. Tehát ezt az esetet fel kellett derítenünk. Szinkronizált módon történt a megvalósítás a koordináció után az eurojust és egy úgynevezett sárp sok megfélemlítési terápiát használtunk a célpontokkal kapcsolatban. Um, Tizenhárom házkutatás volt, június 21-en volt ennek a céldátuma az új ö, operatív koordinációs központtal hogyan járunk el. Hat ö, EU tagállam képviselői ültek a központban, és a bírósági hatóságokkal működtek együtt. És az Europol különböző hivatala is részt vettek ebben. A rendőrségi és a bírósági hatáskörök működtek együtt ebben az esetben, ebben a gyakorlatban. Tehát ez egy multidisziplináris megközelítés volt, a hamisított kereskedelemre igyekeztünk így lecsapni. A koordináció tehát nagyon fontos. A bírósági eljárások, fellépések a megcélzott cselekvésekkel kapcsolatban szintén nagyon fontosak, és a példákból az is látszik, hogy nagyon jó az együttműködés, nagyon hatékony és eredményes együttműködés alakult ki a Eurojust és az Europol között. Ezt hogyan használhatjuk fel? Úgy, hogy egy 17 tagból álló munkacsoporthoz csatlakoztunk, és azt is láttuk, hogy 89 koordinációs ülés során az Európol részt vett ebben aktívan, illetve szerepvállalás tapasztalható mindkét fél részéről, támogatjuk ugyanis egymást operatív találkozók keretében. A legnagyobb sikerek persze azok, amelyeket együtt sikerült elérnünk. Volt egy terrorizmussal kapcsolatos ügy is, ahol a tagállamok miatt nem sikerült egy hatékonyabb együttműködést kialakítani. Voltak azonban tapasztalataink azzal kapcsolatban, hogy furcsa helyzeteket hogyan lehet kezelni. Tehát az Europollal együttműködünk, visszajelzést adunk az elemző munkájukról, de nagyon gyakran nem tudjuk a munkát elvégezni, mert nem látunk be a terrorista csoportok tevékenységébe. Ezért ezen együtt kell működni, dolgozni kell, de ez nem az Europol problémája, hanem a tagállamok részéről merült fel ez a probléma, ugyanis nem hajlandóak az együttműködésre. Közös nyomozati csoportjaink is vannak, itt nagyon jó példákat tudok említeni sikertörténetté öt évvel ezelőtt vált, azért, mert öt évvel ezelőtt kezdtünk támogatásokat kapni, és 2011 óta egy JIT szakértői hálózat alakult ki, és közös hálózati találkozókat tartunk a tagállamok részvételével, Európol szinten, illetve Eurojust szinten is, illetve hogy a JITS kérdésekben hogyan, milyen tapasztalatokkal rendelkezünk, sőt egy kézikönyvet is kiadtunk ezzel kapcsolatban. Nyilván a JIT ez sok pénzbe kerül, és mindkét rendőrségi, illetve bírósági hatáskörnél jelentős finanszírozásokra van szükség. A JIT-nél 2,3 milliós támogatás érkezett, nagyon jól költöttük el ennek minden fillérjét. 2013. októberében fog lejárni a finanszírozási időszak a belügyi főigazgatósága az Európai Bizottság részéről volt az, amely a projektekben nagyon aktívan részt vett, de ez a fajta együttműködés most már nem lehetséges. 2011-ben indult be a partnerségi program EU ügynökségekre vonatkozik ez, és a Eurojust így mondom hosszú távú partnerségi támogatásra már nem jogosult. Egy kiegészítő költségvetést fogunk kérvényezni a hármas címsorban, és plusz 530 ezer eurót kapunk, reméljük. Úgy tűnik, hogy a sikertörténetnek tekinthető az elmúlt évben 165 megkeresés érkezett, a JITS 65 esetet finanszírozott. A prioritásos területeinken, mint például a kábítószer elleni küzdelem, nagyon szomorú lenne egyébként, hogyha a tagállamok ezzel, ezt a jó gyakorlatot nem folytatnák, illetve a kölcsönös elismerési eszközök is csak a jó minőség és a gyorsaság fényében működnek megfelelően. Úgyhogy az önök támogatását kérem, mert amikor csak lehetséges, a továbbiakban is ezt az üzenetet fogjuk továbbítani, ugyanis nagyon szomorú lenne, hogyha ezt a lehetőséget elpazarolnánk a határon átnyúló szervezet vagy súlyos bűnözés elleni küzdelemben. Nézzük meg akkor röviden a jövőt. Szeretnék visszautalni arra, hogy számos brosúrát kiadtunk a Eurojust több éves stratégiai tervéről, amely a 2013-2014-es időszakra vonatkozik. Az operatív támogatás, illetve az operatív működés a határon, nyáló, határon átnyúló együttműködés elleni küzdelemben különös fontosságot nyer és igyekszünk a hatékonyságot biztosítani munkamódszereink során is. Elnök úr, azt hiszem, hogy nagyjából össze sikerült foglalnom a tevékenységünket, szerintem eléggé jó példákkal sikerült alátámasztani az operatív munka javítását, és nyilván több operatív fellépésre van szükség az operatív központok segítségével, de mi a helyzet a munkamódszereinkkel, hiszen ő is utalt a kollégiumra, és az utolsó kérdésére is fogok majd válaszolni, hogy hogyan tudunk együttműködni, a kölcsönös együttműködés hogyan valósulhat meg, és hogyan járulhatunk hozzá az önök fontos jogalkotási munkájához. Elnézést, mondja az elnök. Azt javasolnám, hogy vegye figyelembe, hogy mennyi időnk van. Tegnap sajnálatos módon túlléptük a határidőt. 12.30-ig van tolmácsolásunk, és aztán még délután is dolgozunk, úgyhogy kérem, hogy az előadása sikeres befejezése érdekében, illetve hogy a képviselőket is meghallgathassuk, ezt vegyék figyelembe. Természetesen, mondja az elnök asszony, ezt figyelembe veszem. A 2008-2009-es tapasztalatokat figyelembe véve az implementáció 2011. júniusára történt meg. Tíz tagállam követte a tanács idevágó határozatát, <clears throat> azaz honosította, beültette, de sok olyan állam van, amely még nem ültette saját jogába ezt a jogot. A 12-es és a 13-as cikk nagyon fontos a határozatból számunkra. A 12-es cikk az ENCS az Eurojust felállítási rendszeréről, a 13-as cikk pedig az Eurojust-tal, a Eurojust-tal kötelező megosztandó információkról szól, a prioritási területekről, embercsempészet és más csempészet. Egy másik kívás, amelyel szembenézünk, a 85-86-os cikkben jelenik meg, ami már most már a Lisszaboni szerződésben. 2009 december 15-ével az Eurojust egy eh, task force-ot állított fel, amelyik a 85-86 és a 71-es Lisszaboni szerződési cikkek hatája alatt működnek, illetve az itt megfogalmazott eh, kérdésekkel, a bel- belső biztonság, a ügynökségek együttműködése és a konzultatív együttműködés kérdéseivel foglalkozik. Lássuk hát most már a jelen helyzetet. Teljességgel tisztában vagyunk azzal, hogy 8-9 évvel ezelőtt a szerződés megfogalmazása alapján olyan rendszer jött létre, ahol 15 tagállamból jövő képviselő vett részt. Idén azonban már 300 ember teljes adminisztratív működését látjuk el. A kollégiumi tagok pedig 27-en vannak. Természetesen a régi rendszer már nem tudott hatékonyan működni. Persze a végrehajtói és igazgatói feladatokat is át kellett alakítani, hiszen egy ilyen nagy csoport nem tud hatékonyan dolgozni. Figyelembe kell venni a portfólió menedzsmentet, hogyan lehet az egyes ügyeket jobban elosztani, a performancia menedzsment elvárásait érvényre kell juttatni, és persze megfelelő egyensúlyt kell kialakítani a kollégiumban ülő nemzeti tagok és az administratív e, egységek között. Az OSR-ek, hiszen erről beszélünk, furtun furt az szervezeti strukturális áttekintésekről, nos az OSR-ek pedig a tanács idevágó határozatának végrehajtását is felül vizsgálják. Jelenleg éppen a 85-ös és a 86-os cikk hatája alatt működő tevékenységünk hatodik áttekintését folytatjuk le. 2009 óta több agybőrzét, brainstormot tartottunk, tisztázva, feltérképezve, hogy a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament tudását, szakértelmét hogyan lehet jobban bevonni az Eurojust munkájába, hogyan változtassuk meg a belső struktúránkat annak érdekében, hogy jobban megfeleljünk a szervezet bűnözés által jelentett veszélynek, kihívásnak. Folytatjuk ezt a munkát, és igyekszünk közös nevezőre jutni. A 86-os cikk alapján is folytatjuk a reflexív, elgondolkozó saját tevékenységünket áttekintő munkát. Egy online kérdőívet bocsátottunk ki, jövő héten pedig eh, az EPPO és szerepéről, illetve a Eurojust szerepéről tartunk találkozót. Végezetül pedig arról szólnék még, hogy hogyan működhetünk mi önökkel együtt. Hát nagyon szívesen működünk együtt, és mindazokban a kérdésekben, amelyek szorintanak bennünket, kábítószerkereskedelem, pénzmosás, DHB, és sorolhatnám még, komoly tapasztalatokkal rendelkezünk, és örömmel veszünk részt párbeszédben, és hogyha önök látogatnak meg bennünket, szeretettel látjuk önöket, és jól előkészítjük a látogatást, hiszen önök a nemzeti parlamentekkel közösen evaluálják majd a tevékenységünket. Persze, célokat kell meghatároznunk, performancia célokat, hogy akarunk dolgozni, mit akarunk elérni, erről szól majd az aktivitási jelentés, de várjuk az önök felvetését is, hogy hogyan tudjuk jobban áttekinteni és értékelni a mi munkánkat. Közös E, munka kell ez, hogy legyen. Önöktől kell, szeretnék tudni, mit szeretnének, és mi is megtudatjuk, hogyan dolgozunk. Köszönjük szépen, Konings asszony, köszönöm az elkötelezettséget, a lelkesültséget, melyet pályája során e, ról tett tanúbizonyságot, mióta tíz éve az Eurojust, a Eurojust elkezdte munkáját. És különösen köszönöm azt a, azt a hevületet, azt a lelkesültséget, amelyel előadását tartotta meg. As newly elected president of this important a Eurojust just új jön a megválasztott elnökeként, amely egyébként az Európai Parlament Libe szakbizottságának felügyel áll. A Lisszaboni, a harmadik pilléres vívmányok Lisszabonizációjának folyamányaképpen. Ugye a Eurojustról szóló tanácsi határozat és a Lisszaboni szerződés alapán a Eurojust és a Europol egy belátható időn belül esetleg felállandó, felállítandó európai ügyész hivatal <clears throat> embriója is ide tartoznak. Az európai ügyész valóban a határokra fittyet hányó gonosz tevők elleni harcot segít majd tökéletesíteni. Most pedig adjuk meg a képviselőknek a szót. Simon Buszutil kap Simon, tessék. Uh, thank you, uh, Let... Elnök úr, köszönöm szépen. Gratulálni szeretnék én is Konix asszonynak a bemutatójához, ehhez a hevülettel teli és lelkesült előadásához, és persze gratulálni szeretnék a Eurojust munkájához is. Be kell vallanom, hogy ké, némiképpen szkeptikus vagyok a Eurojust ügyének kérdésében, hiszen nem hiszem, hogy a value for money elvnek megfelelt, tehát hogy megérte a ráfordított pénzt fenntartani a Eurojustot meg vagyok, remélem, hogy meggyőződöm majd arról, hogy tévedek, és remélem, hogy ön meg tud erről győzni, nyitott vagyok e kérdésben. De ha a fő bűnöcselekmény típusokra figyelek, itt az embercsempészetről <clears throat> nem is olvasok a jelentésben. Én egy olyan földközi tengeri országból jövök, ahol azt tapasztaljuk meg minden nap, hogy az embercsempészek eh, csempészik az embereket, akik gyakran a tengerbe fúlnak, szörnyű körülmények között lépik át a határt. Mit tesz az Euro, Eurojust? Beszélt az emberkereskedelemről, de itt most ember csempészetről van szó. Nem tudom, ez, ez ugye más, mint az emberkereskedelem. kereskedelem ez egy olyan kérdés, amelyre igenis közös választ adhatunk az Európai Unióban, és hogyha közösen válaszolunk, akkor nagyon hatékonyak lehetünk a szervezet bűnözői, a bűnözői szervezetek elleni harcban, akik az országok és persze az érintettek terhére ö, gyűjtik a hasznot. Azonban pozitív észrevételem is van. Olyan ö, embernek tűnik ön nekem, aki ö, képes és hajlandó a változtatásra. Ehhez minden jót kívánok önnek, és nyitva állok továbbra is, hogy győzzön meg a Eurojust hasznosságáról. Minden jót kívánok önnek, köszönöm szépen. Zíbel asszony. Ja, vielen Dank. Zunächst auch von meiner Seite nochmal ein Glück. Köszönöm szépen, én is gratulálni szeretnék ahhoz, hogy megválasztottak, és köszönöm a jelentését, a beszámolóját. Úgy gondolom, hogy eltekintve attól a ténytől, hogy alig vagyunk itt képviselők, a Eurojust vagy az Eurojust kérdése, tehát a büntető jog területén való együttműködés nagyon fontos, és nagyon örülnék, ha össze meg tudnánk látogatni a Eurojustot. Jelentésében, beszámolójában részletesen szólt az együttműködés jelentőségéről, de ugyanakkor a koordina, ez az együttműködés, az sikeres koordináció mindig feltételezi, hogy minden résztvevő akar együttműködni. És hajlandó információkat cserélni egymással. Ilyen módon tehát minden optimizmus ellenére arra kérdeznék rám, hogy fennáll-e ez az együttműködési szándék, hiszen nem csak a rendőrségben és az igazságszolgáltatásban dolgozó munkatársak együttműködési szándékától függ mindez, hanem a tagállamokétől is, hiszen egy bizonyos mennyiségű jogkört le kell adniuk, és el tudom képzelni, hogy itt valóban egy ilyen furcsa, egy ilyen furcsa perspektíva jön létre, Simon Buzitel erről beszélt, hiszen eh, nem tűnik igaz a hatékonynak a Eurojust munkája. Ugyanakkor a nagyon nagy határon átnyúló bűncselekmény típusokon, mint a kereskedelem, emberkereskedelmen túl, rákérdeznék a koordináció szükségességére, illetve arra is, hogy a koordináció mellett nem volna szükség arra, hogy a Eurojust saját kezdeményezéseket is megragadjon annak érdekében, hogy a tagállamokat jobb együttműködésre késztesse, ösztönözze, kényszerítse. Hiszen erre volna szükség, és ez már átvezet az európai ügyészről szóló vitához, ahhoz, az, ahhoz a kérdéshez, hogy elegendő-e a koordináció minden esetben illetve nincs -e szükség arra, hogy az európai dimenziót megerősítendő saját kezdeményezése eljárásokat indítsunk el. Van egy utolsó kérdésem is. Többször beszélt az együttműködés kapcsán az európai letartóztatási parancsról. Ez egy olyan kérdés, amely nálunk nagyon vitatott a parlamentben, és úgy gondoljuk, hogy ennek a végrehajtásához még további segítségre van szükség. De ez nem is az Eurojust kérdésére vonatkozik. Sokkal inkább arra kérdezek rá, hogyha egy európai végre, letartóztatási paracs végrehajtása tekintetében más-más hozzáállások jelentkeznek az egyes tagállamoknál, hogyan tudja ezt áthidalni a Eurojust? Köszönöm szépen. Mátyú asszony. Merci, monsieur le président. Bienvenue à madame Conis et, à, et félicitations pour... Euh- Köszönöm szépen, elnök úr. Konings asszony üdvözlöm, és gratulálok önnek a kitűnő eredményekért. Én nem értek egyet kollégáim véleményével, vagy legalábbis nem teljes mértékben. Én úgy gondolom, hogy a Eurojust igenis ad eredményeket, főként pedig a közös nyomozati csoportok, amelyek viszonylag újak, hát öt éve működnek. És valóban dicséretet érdemelnek, úgy gondolom, hogy lehetővé teszik a tagállamok számára, legalábbis a részvevő tagállamok számára, a meggyőzést arra vonatkozóan, hogy igenis lépjenek be. És szerintem így minden területen létrejöhetnek ezek a csapatok. Vannak olyan területek, ahogy Simon is mondta, nem, nincsenek lefedve, például a határon átnyúló bűnözés, de azt hiszem, hogy ez a későbbiekben igenis majd beletartozik tevékenységükbe. Úgy a rendőrségi, mint a bírósági tevékenység területén a titkolózás gyakorlatát meg kell szüntetni a tagállamok körében. Jó lehet, ez nem lesz egyszerű. Nem egyszerű. Úgyhogy kitartás, erre biztos sok idő, ehhez biztos sok időre lesz szükség. Mit gondol ön az Európai Ügyész hivataláról, személyéről? Nehéz lesz elérni ezt a pontot, és ha igen, ha sikerül elérni, akkor hatékonyan tud-e majd működni? Másik kérdésem, hogy ön hogyan tudja a jó eredményeket kommunikálni? Ön két példát említett. Például elutaznak a tagállamokba, egyfajta rócsót tartanak, és ezeket a sikeres példákat pedig bemutatják-e, a közös csapatok körében elért jó eredményeket. A következő kérdésem a terrorizmusra vonatkozik. Elmondta, hogy az Európollal nagyon nehéz együttműködni. Nem tudom, hogy ez a szokások miatt van-e így. Köszönöm, most pedig McIntyre asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Konings asszonynak az előadását. Én magam is szeretnék gyatra, csatlakozni a gratuláló szavakhoz. Nagyon sok nagyon érdekes dolgot mondott, és tulajdonképpen alátámasztja a koordinációs tevékenység elképzelését Európa szerte, ami szerint alapvető fontosság, hogyha hatékonyan akarunk a határon átnyúló bűnözés ellen küzdeni. Frakcióm nevében azt mondhatom, hogy mi ellenezzük az Európai Szintű Ügyészi Hivatal kialakítását, ugyanis nem gondoljuk, hogy az együttműködés, a kooperáció nem azt jelenti, hogy az tagállamoknak fel kell adniuk tevékenységük hatásköreik egy részét, hanem kiegészíteni azt. Van egy apró pont, amire szerettem volna utalni. Nemrégiben részt vettem egy ülésen, egy parlamentközi ülésen, hazámban az képviselőház, a lordok háza, illetve mi magunk is ott voltunk, és pont az Európolt tárgyaltuk meg. Ön is említette az Európol és a Eurojust közötti együttműködést, és a Lordok háza felvetette azt a kérdést, hogy nagyon sokat segítene, hogyha a jelentéseik egybevágnának az Európa jelentéseinek kiadási időpontjával, így módon ugyanazt az időszakot tudnánk vizsgálni mindkét szervezet esetében. A második kérdés, hogy korábbi tapasztalatait illetően, például a terrorizmus, illetve a szervezetbűnözéssel bűnözéssel kapcsolatos kapcsolatos eljárások nyomon követése tekintetében kérdezném, hogy mi a vélemény az Európai Parlament azon döntésének, hogy a PNR megállapodással kapcsolatos tárgyalásokat felfüggesztette. Köszönöm szépen, mondja az elnök Bronszúr következik. Nagyon köszönöm. Hát nem igazán lelkesedem az Európai Unióért, úgyhogy a Eurojustért sem, de remélem, hogy azért emiatt ettől még nyugodtan eljöhetek ezekre az ülésekre. Ön az Egyesült Királysággal kapcsolatban említette a korábbiakban az európai elfogató parancsot. Az elfogató parancs az Egyesült Királyság esetében nagyon bonyolult, kényes kérdés, ugyanis a legfelsőbb bíróság hatásköröket veszített a kiadatásokkal kapcsolatban. Ezt az érvelést most már nem tudjuk felhasználni, ugyanis ez az elfogató parancs, ez csupán az önök rendelkezésére áll ez esetben. A kérdésem az, hogy talán optimista kérdés ez, hogy a Eurojust a koordinációs üléseken kritikusan vizsgálja-e a tagállamok által benyújtott bizonyítékokat, mielőtt még az elfogató parancsot kiadnák, mindegy melyik ország adja azt ki. Más szóval tehát a Eurojust megvizsgálja másodszorra is a bizonyítékokat, így módon ugyanis talán egy kisebb mértékben helyreállíthatja, visszaállíthatja azt, amit elveszítettünk az Egyesült Királyságban, amikor elfogadtuk az európai elfogadó parancsot. Elnök, köszönöm szépen, akkor most válaszol, Konings asszony, biztos vagyok benne, hogy ezt 5-10 percre remélem tudja korlátozni, ugyanis a Remélem, hogy a tolmácsok néhány perccel tovább tudnak maradni, ahogyan tegnap is, de a globális szempontokat megvizsgálva természetesen a legérdekesebb pontokra is térjen ki az Európollal való együttműködés, a határon átnyúló bűnözés elleni küzdelemben, illetve hogy azt hogyan lehetne javítani a közeljövőben a tapasztalatok közös hálózatba strukturálása tekintetében a két ügynökség között, illetve elhangzott az is, hogy van-e arra lehetőség, hogy a kommunikációt javítsák. Ezt annyira sokszor láttuk már, hogy a tapasztalt jobbításokkal kapcsolatban ezeket a jobbításokat az európai polgárok még csak nem is hallották, pedig őket képviseljük itt ebben a házban. Egyszerűen nem tudnak ezekről a jobbításokról, nem tudnak arról, hogy hogyan küzdünk az érdekei képviseletében, a határon átnyúló bűnözés elleni küzdelemben. Kezdve azzal, hogy a az ügyészségi, illetve bírósági dolgozók sem tudnak ezekről. Hát a legtöbb bíró sem tud annak lehetőségéről, hogy ezen eszközök jövőbeli fejlesztése milyen lehetőségeket kínál számukra, hogy mit tehetünk azért, hogy bevonjuk őket a munkába. Köszönöm előre is válaszát. How many seconds do I have to... Hány másodpercnyi idő áll rendelkezésemre, hogy megválaszoljam a kérdéseket? A tolmácsokra tekintek, és elnézést kérek már előre is, de besztemet fogom tenni. Azaz mindent megteszek. Buzutil képviselő. Jó munkát kell végeznünk, és meg kell győznünk mindenkit a munkánkról, és igenis függünk attól, hogy hozzánk fordulnak-e a tagállamok. Hogyha a tagállamok nem meg, nincsenek meggyőzve a munkánk fontosságáról, akkor elvesztjük a létjogosultságunkat. Sok munkát végzünk, de nem eléggé végzünk önreklámot. Tehát valóban igyekszünk a szolgáltatásainkat tökéletesíteni, de nem elég promóciót végzünk, nem elég reklámot végzünk. Bizony ez a mi felelősségünk, a mi dolgunk, és az én elkötelezettségem és mély meggyőződésem, hogy e területem nem elég munkát végeztünk, nem elég jó volt az önreklámunk. A munkánk fele hírverés nélkül végeztetett el. Persze, van a tükösítésnek különböző szabályai is vonatkoznak ránk, a titkosi, titkos ügyirat kezelés előírásai is vonatkoznak ránk, de összességében mégis megfelelő egyensúlyt kell találnunk hírverés és titoktartás között. Örülök, hogy pozitívan fejezte be a felvetését, de én is annyit mondhatnék, hogy látom a problémákat, és az egyik probléma éppen a kommunikációban rejlik. Mivel válaszoltunk? Egy kommunikációs stratégiát dolgoztunk ki, melyel a szereplőket és a szereplők, a mi piacunk szereplői persze a tagállamokban vannak, őket fogjuk megszólítani. Ön a human smugglingról beszélt, az ember csempészetről beszélt. Nos, hát a DHB-ben igenis szerepel, és a 2010-es jelentésben az 1000, a 1000 franc eset volt, amely mély betekintést nyújt az emberek csempészetének tevékenységébe, Franciaország volt a célország, tíz tagállamot értek, eh, érintettek, ezek az országok, és végül a csatorna, a Channel Islandekre um, csatornázták be a pénzt. Az Európollal együttműködtünk, a központi nyomozóhatósággal Franciaországban, és más hatóságokkal annak érdekében, hogy az embercsempészet elleni harcot megerősítsük. Természetesen itt is a tagállamok megkeresésétől függünk, mi nem tudunk saját eljárást kezdeményezni, koordinációs szerv vagyunk jelenleg még. Ami pedig Cíbel asszony kérdését illeti, nagyon örülök, hogy ha meglátogatnak bennünket októberben, és valóban párbeszédre van szükségünk kölcsönösen meg kell, hogy értsük egymást, egymás gondolkodásmódját, munkamódszereit, és ezt mi is fontosnak tartjuk. Ebben pedig az információ szerepét alig-alig lehetne alábecsülni. Hogyan vennénk részt a kommunikációban, amikor az információkat nem osztjuk meg egymással? Ezért az információ csere nagy jelentőséggel bír. A 85-ös európai szerződéses cikk azt mondja, az Eurojust nak meg kell erősíteni a súlyos határokon átnyúló bűnözés elleni harcot az tagállamoktól kapott információ koordinációjával és az Európollal való együttműködéssel. Hogyha nem sikerül nagyobb játékteret biztosítani Eurojustnak, továbbra is függeni fogunk a tagállamoktól kapott információtól. A tanácsi határozat ugyanakkor, melyet már említettem, kötelezi a tagállami hatóságokat arra, hogy mind a Eurojustnak, mind az Europol, Europolnak küldjenek információkat bizonyos tényállások fennállása esetén. És azt kell, hogy mondjam, hogy ez, ha végrehajtják a tagállamok, a kerethatározat előírásait megerősíti majd az információcserét a tagállamok között, és sikerül majd egy kapaszkodjanak, még egy TCM-et is felállítanunk, egy terrorista koordinációs monitorozó szolgálatot felállítanunk, ahol specifikus terrorista cselekmények kapcsán megfogalmazódó gyanúkat, illetve akár a vád emelés folyamatát is nyomon tudjuk követni a koordináció szellemében. Hogyha tehát az Aerojust Nemzeti Koordinációs Rendszer, az ENCS rendszer jól működik, és a biztonságos információ átadási csatorna is megbízható működik, azt ígérhetem, hogy az Eurojust akár majd, illetve ha megkapjuk azt a jogot, hogy magunk is koordinatív kezdeményezéssel álljunk elő, biztosíthatom önöket, hogy munkánk jelentősen javulni fog, hiszen kiküszöbölhető lesz az, hogy a tagállamok nem ragadják meg a kezdeményezést, vagy nem rendelkeznek kapacitással. Ez persze egy további lépéshez vezet, az 56-os cikk hatája alatt egyhangúságra van szükség. És ezt mondom az Egyesült Királyság képviselőjének, soha nem érjük el az egyhangúságát, az egyhangú támogatást, Azt hiszem ezért az elmélyített együttműködés mellett kell láncsat törni legalább 9 tagállam részvételével a PIF specifikus területein. Létezik az elmélyített együttműködés, másrészt az Eurojust együttműködés, és azt hiszem, hogy itt az Eurojust koordinatív szerepe mérvadó lesz. Mi leszünk, akik koordinálunk, mi leszünk azok, akik a konnexus elleni harcot végezünk, hiszen nem minden PIF relat, viszonyul a PIF-hez, és a nem EU államokkal való koordinációt kell végeznem. Mindenki rám szegezi a tekintetét, időm lejárt, mit tehetek, széttárom karomat, és megköszönöm. Megköszönöm hogy, és még pár, kap egy pár percet, mondja az elnök is, az tolmácsok nem lincselnek meg? Ó, dolgozzon nyugodtan. Tehát a Eurojust lépésről lépésre a koncentrált együttműködés irányába fog ellépni, így megfelelő eredményeket produkálva, amelyekből elmélyített együttműködést lehet létrehozni, specifikus területekre koncentrálva, abban az esetben, ha ez a válasz. A terrorizmus területén a TCM, tehát az ítéletek nyomon követése segít betekintést adni abba, hogy az igazságszolgáltatás hogyan, milyen hatékonysággal működik terrorizmussal megvádolt terheltekkel szemben. E az EAW, tehát az Európai Letartóztatási Parancs kapcsán kérdést intéztek hozzám. A 16-os és a 17-es cikk alapján, a kerethatározatban foglalt cikkek alapján lépünk föl az e a dupla tehát az Európai Letartóztatási Parancsok végrehajtásáról szól, ez itt is fontos a koordináció tagállamok között. Akkor is, amikor a határidőket nem tartották be, de különösen akkor, amikor az európai letartóztatási parancsokat több országban párhuzamosan hajtjanak végre. 2007-ben például Milánóban. Öt nap alatt 20 ember ellen Portugáliában, Romániában, Franciaországban és Olaszországban tartózkodó eh, gyanúsítottak ellen eh, hajtottunk végre 20 ilyen letartóztatási parancsot. Ezek <clears throat> sajnos jogilag nem voltak jók, a formátum nem volt jó, a nyelvi kötelezettségeknek nem tettek erre eleget, tehát úgy gondolom, hogy itt a Eurojust fontos eh, ellenőrző szerepet játszhat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 tehát eh, köszönöm a kérdését. Eh, nem eh, mindig sikerül az összes tagállam együttműködését biztosítani. Gyakran pénzügyi kérdések merülnek itt, fordítási, utazási, tolmácsolási, és a legnagyobb költség a tolmácsolás és a fordítás. Sok pénzbe kerül ez, de valóban a megfelelő nyelveken kell dolgoznunk ahhoz, hogy hatékonyak legyünk. A JIT hálózat Ban, ugye vannak a Europol, Eurojust találkozók belül, és ezen felül pedig a honlapunkon is támogatjuk ezeket az ügyeket, például sok oktatást biztosítunk, és sok eset magyarázatot hajtunk végre, de ez egy pénzügyi kérdés, hogyha nincs elég pénzünk, akkor nem tudjuk ezeket a képzéseket folytatni. Itt zárom mondandómat és folytathatom persze majd négy szemközti hat, vagy ekesár nyolc szemközti beszélgetésben. Köszönöm szépen lezárva a délelőtti ülést, meg szeretném köszönni Konings asszonynak, hogy eljött közénk, bemutatta nekünk az éves jelentést, és köszönöm, hogy itt volt, hogy a Eurojust-ban ilyen munkát végez, minden sikert kívánok önnek, minden területen, amelyről beszélt, sok sikert kívánok, és persze többet fogjuk önt is látni, úgy kezdjük, hogy jövő ősszel a Libe delegáció Eurojustot látogatja meg Hága városában, és itt biztos lehetőségünk lesz abban, hogy jobban elmélyedjünk a részletkérdésekben. De persze bármikor az írásos eljárás is során is további információt szerezhetnek a libatagok. Köszönöm szépen! Ülésünket fél háromkor, nem háromkor, hanem fél háromkor folytatjuk. Viszontlátásra!